Good morning, ladies and gentlemen. Let us start. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Kezdjük el az ITRE szakbizottság ülésének a második napját. We go to the... A következő napi rendi pontra térünk rá which is governance of aminek a témája az Energia Unió irányítása. Egy nagyon fontos témája ez a téli csomag elején. Türmes kolléga az előadója ennek. November 30-án a bizottság benyújtotta az Energia minden európainak című csomagot, amelynek az energiahatékonyság és az energiahasználat különféle aspektusok a témája, továbbá szerepel még benne a megújuló energiák, a piacok tervezése, illetve az irányítási szabályok az Energiaunió számára. A mai ülésen folytatjuk az ITRE munkáját ezen a jogalkotási csomagon, és két javaslatról fogunk beszélni. Először is az Energiaunió irányításáról fogunk beszélni, és megkérném Rivasi asszonyt, aki szintén itt van velünk, illetve ő ma nem jön el, mert ő az Envi előadója, és nagyon szorosan együttműködünk az Envi szakbizottsággal az Energiaunió irányításában. Ugyanis mindannyian tudjuk, hogy az Energiauniónak része a klímaváltozás kérdése is. A hatékonyság az a mi felelősségünk, de a klímaügyekben illetékes az Envi is, mert nagyon lényeges az ő bevonódásuk. És utána megtartjuk az első eszmecserét arról az irányelvről, amely az energiahatékonysági irányelvet módosítja. Ez is egy nagyon fontos témakör, és ez is természetesen vastagon beletartozik az ITRE hatáskörébe. És nagyon jó, hogy ha a csomagért felelős összes előadó itt van velünk. Szeretne most mondani valamit? Yeah, we start with governance. Igen, akkor az irányítással kezdjük. Én mindig kiszoktam hangsúlyozni, hogy a téli csomagért felelős valamennyi előadónak ott kellene lennie velünk minden vitánál. Tehát köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönöm önnek is, illetve mindenkinek, aki eljött. Ez nagyon jó, mert koordinálnunk kell ezeket az ügyeket, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi történik az egyes témákban. Ez nagyon-nagyon fontos. Most az elsővel kezdjük. Ennek a témája az irányítás. Türmes kolléga parancsoljon. Uh, I have, uh, how much... Mennyi időm van, elnök úr? Öt perc. Köszönöm. 2016 a legforróbb év volt. És tegnap azt olvashattuk, hogy mind a sarköri, mind pedig az antarktiszi jég szintje a legalacsonyabb szinten van az elmúlt 35 évben. Miért mondom ezt most? Azért, mert van egy problémánk. Égetően sürgős a helyzet. A jó hír viszont az, hogy megoldásaink is vannak. És büszkének kellene lennünk, különösen ebben a szakbizottságban, arra, amit elértünk az elmúlt 15 évben. Ez ugyanis megágyazott annak, hogy a mostani megoldások olcsóbbak legyenek. Tehát a napenergia, a szélenergia olcsóbb, mint valaha, és egyes körülmények között még a hagyományos energiaforrásokat is veri árban. Tudjuk, hogy mire van szükség a zéró közeli, illetve energiát termelő házak elkészítéséhez. És már megalapoztuk azt, hogy tudjuk, fel tudjuk újítani az összes házat. Ezek a megoldások további munkahelyeket teremtenek Európában, az ipar számára export lehetőségeket teremtenek, továbbá tiszti, tisztább levegőt is kaphatunk, illetve geopolitikai szempontból is előnyös lehet ez számunkra. Mit kell tehát tennünk ahhoz, hogy ezt sikerre vigyük? Azt gondolom a legfontosabb kérdés az, hogy ezt az átállást, amit mindenképpen meg kell tennünk, a lehető legalacsonyabb költséggel próbáljuk meg lebonyolítani. És mindezek a beruházások, akár az épületek felújítása, a mobilitás javítása, vagy a megújulók fejlesztése, ez mind a lehető legalacsonyabb költséggel történjen. Tegnap már megemlítettük ezt, hogy Lengyelországban miért kerül 95 eh, eh, euróba egy megawatt órányi eh, napenergia telepítés, amikor ugyanez Dániában 55 euróba kerül? Lengyelországban még olcsóbb is a földterület, a napsütés pedig ugye mindenhol ugyanaz. Miért van az, hogy egy román befektetőnek többet kell fizetnie ugyanazért a beruházásért, mint egy németnek? Ezt a kérdést a kockázat szempontjából kell megvizsgálnunk, ugyanis a befektetők is így tesznek. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb kérdés. Úgy vélem, hogy az irányításról szóló rendelet hatalmas hozzáadott értéket teremthet. A legfontosabb az, hogy tisztán lássuk, hogy hová tartunk. És ezért az Enviszak Bizottsággal együtt kell működnünk, ahhoz, hogy nagyon részletes terveket tudjunk kidolgozni. És ezeknek a terveknek 2050-nel kell kezdődniük. Mindannyian tudjuk, hogy nullára kell eljutnunk 2050-ig, és innen tudjuk visszafejteni azt, hogy hol kell tartanunk 2030-ban. Mindenkinek az a zsigeri reflexe, hogy a nehéz dolgokat nem most tegyük meg, hanem azokat odázzuk el. Hogyha a következő évtizedben csak 27%-ig jutunk el, és azután abban reménykedünk, hogy a következő 20 évben innen jutunk el a 100%-ig, azt hiszem mindenki számára egyértelmű, hogy ez nem fog menni. Tehát a következő évtizedben ambiciózusabbnak kell lennünk. Mi a másik módja a költségek csökkentésének? Ez nem más, mint az, hogy jobban együttműködjünk regionális szinten. Én már itt elmondtam korábban is, hogy azt akarom, hogy a bizottság idén nyártól kezdve minden ötödik évben olyan jelentéseket készítsen, amely körvonalazza, hogy mennyibe kerül az, hogy nem működünk együtt a balti régiókban, az északi tengeren és máshol. Európának ezekben a zavaros éveiben látható projektekre van szükségünk. Tehát én azt javaslom, hogy legyenek elképzeléseink nagy európai megújuló projektekre. Tehát legyenek nagy szélfarmok a balti tengeren. Az elektromos mobilitást is be kell vezetnünk, és a délkelet-európai kollégáknak is fontos, hogy a költségeket körvonalazzuk. A másik nagyon fontos elem pedig az is, hogy a kormányok még mindig azt gondolják, hogy számukra ez egy teher, holott valójában ez egy lehetőség. Ez egy beruházási lehetőség, és azt kell nagyon egyértelművé tennünk a kormányok számára, hogy nincsenek egyedül. A polgárok segítenek nekik, a városok támogatják őket, a haladó szellemű cégek is segítenek nekik. Tehát arra van szükségünk, hogy egy iteratív, ismétlődő folyamatot indítsunk el. Egy város csak akkor tud előre haladni, hogyha egy jó nemzeti szakpolitika létezik, és a város közölheti a kormányjal, hogy ha ezt adod nekem, akkor én cserébe ilyen és ilyen százalékos célokat tudok szállítani. Tehát ez egy kollektív gyakorlat. A kormányok önmagukban nem tudnak megfelelni ennek a kihívásnak, ezért többszintű irányításra van szükség, a polgárokra, a városokra és a progresszív cégekre is szükség van ahhoz, hogy ezt elérjük. Köszönjük szépen! Köszönjük Kárenc úr a néppárt nevében, és ő Hökmark eh, urat az árnyék előadót helyettesíti. Köszönöm szépen, elnök úr! Most én Gunnar Hökmark eh, vagyok, és egy előkészített beszédet olvasok fel. Először is én most Gunnar nevében beszélek. Hadd kezdjem el azzal, hogy én biztos vagyok abban, hogy hatékonyan tudunk együttműködni ebben a fontos jogalkotási feladatban. Az Energiaunió irányítási kerete nagyon fontos annak érdekében, hogy a célokat uniós szerte meg tudjuk valósítani. Én még mindig Gunnar vagyok, várom, hogy az előadóval, Türmes úrral és a többi árnyék előadóval együttműködve biztosítani tudjuk az energiapiacon a tervezést és az összehasonlíthatóságot. Hadd mondjak én, Gunnar, néhány prioritást és fontos elemet. Először is az energia unió az egyik legfontosabb projekt az Európai Unióban. Elsősorban azért, mert a geopolitikai helyzet ezt mutatja a közeljövőben. Az energiapiacon fontos, hogy levigyük az árakat, és biztonsággal, energiahatékonysággal, új technológiákkal és az energiahálózatok összekapcsolásával segítsük a fogyasztókat. Ennek elérésére egy irányítási rendszert kell bevezetni. A közös beszámolókészítés eh, akkor segít csak, hogyha közös céljaink vannak. Másodszor, hogyha megfelelően tervezzük meg ezt a piacot, akkor a tagállamokra háruló adminisztratív teher jóval kisebb lesz, ugyanis így lehet karcsosítani a legfontosabb beszámolás és tervezési kötelezettségeket, és csökkenteni tudjuk a bürokráciát. Az irányítási rendszer célja elsősorban az kell, hogy legyen, hogy az összehasonlíthatóságot és a kiszámíthatóságot erősítse az európai piacon. Nem szabad nagy terhekkel járó beszámolási kötelezettségeket róni senkire. Röviden az a fontos, hogy az irányítási rendszer biztosítsa azt, hogy az Európai Energiaunió egy versenyképes és válságálló piachoz vezessen. Ennek érdekében az infrastruktúra tervezés létfontosságú, és ezért ez az irányítási javaslatnak fontos részét kell, hogy képezze. Harmadszor ezt a logikát követve én, Gunnar, biztos vagyok ebben, hogy meg tudjuk találni annak a módját, hogy az irányítási rendszert jobbá, egyszerűbbé és kevésbé beszámolóigényessé tegyük. A bizottság egy nagyra törő javaslatot fogalmazott meg, és ezért azt gondolom, óvatosan kell eljárnunk azzal szemben, hogy mit várhatunk még el a költséghatékonyság megtartása mellett. Az kell, hogy legyen az ökölszabály, hogy semmi új nem kerülhet be ebbe a csomagba, ha csak nem húzunk ki ebből valamit. Gunnárnak van még ideje? Elnézést mondja az elnök, csak két percet kapott. Felolvashatom a többit? Na jó, rendben, de nagyon röviden. De akkor a tolmácsok nagyon mérgesek lesznek rám. Oda is adhatjuk ezt írásban a többi képviselőnek. Negyedszer az irányítási rendszernek rugalmasnak kell lennie, hogy figyelembe vegye a 28 tagállam eltérő kiinduló helyzetét, és ezt most átugrom. Végső soron ennek a javaslatnak potenciálja van arra, hogy a beruházást erősítse, és ez nagyon fontos, ezt most én szúrtam bele. Az energiapiac több okból is stratégiai jelentőségű, szilárd együttműködésre kell ezt építeni a tagállamok, illetve a tagállamok és a bizottság között, amely szükség esetén támogatást biztosít. Gunnar örömmel várja a közös munkát. Köszönjük szépen Griffin asszony az SND nevében, árnyék előadóként. So I enjoyed that, thank you. Uh, dear colleagues, I'd firstly... Kedves kollégák, először is szeretném megköszönni ezt a kontextust és a magyarázatot, és egyetértek Lóddal abban, hogy ambícióra van szükség. Szocialista demokrataként úgy gondoljuk, hogy az MV kollégákkal és a horizontális munkacsoporttal is együtt kell működni, ugyanis erőteljes kölcsönös összekapcsolódás van a csomag valamennyi témaköre között. Nagyon egyértelműen el szeretném mondani, hogy mit várunk ettől a rendelettől. Először is egy hosszú távú keretet alakítunk ki, hogy az energiaátállást ezt lehetővé tegye az Európai Unióban. Az energiatermelés decentralizációja, a megújuló energiaforrások fejlesztése, a dekarbonizáció és az energiahatékonysági célok, ezeket nem szabad félváról venni, arra van szükségünk, hogy ezeket lehetővé tevő eszközöket vezessünk be. Én nagyon támogatom, hogy ezt a rendeletet európai finanszírozási lehetőségekkel kapcsoljuk össze. Ez segít abban, hogy a befektetőket is jobban vonzuk. A kiegészítő finanszírozás segít a finanszírozás kihasználásában és abban, hogy igazságosan át tudjunk állni, illetve a munkavállalóknak is segít ebben. Minden oldalról erőteljes elköteleződésre van szükség a megújuló, illetve az energiahatékonysági célokban is, hogy a befektetők biztonságban ruházhassák be a pénzüket. A hosszú távú dekarbonizációs stratégia, amelyben már megállapodtunk a COP21-es céljaink értelmében, a jelenlegi javaslat a 2020-as célok mentén halad, a 2030-as célokat pedig 2018-ban kell benyújtani. Én azt gondolom, ez következetlenségre utal, és azt hiszem, hogy a középtávú célokat a hosszú távú célok alapján kell kialakítani, és így elkerülhetjük a parlagon hagyott erőforrásokat. Ez ugyanis költségesebbé tenni a későbbi klímavédelmi intézkedéseket. A második kulcsfontosságú elem az, hogy az érdekelt feleket bevonjuk ebbe a munkába, Végül pedig szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az energiahatékonyság elveit és rendelkezéseit beépíteni ebbe a javaslatba, és az energiaszegénységet nemzeti szinten is figyelembe venni. Még egy dolgot mondanék, Jerzsi, Kalasz kolléga is elmondta, hogy mennyire fontos az átláthatóság és az érdeket felek bevonása. Köszönöm szépen. Köszönjük. Sokkal rövidebben sikerült ezt elmondani, mint Gunnar és Krisztiánnak együtt. A következő hozzászólónk Tosanowski kolléga az ECR nevében. Pre, prvé řadě bych eh, velmi ocenil to, že Köszönöm szépen. Először is elmondanám, hogy nagyon nagyra értékelem azt, hogy Türmes kolléga elküldte nekünk írásban az elképzeléseit arról, hogy hogyan gondolja megközelíteni ezt a jelentést. Így volt időnk felkészülni a vitára. Első ránézésre meglepő volt számomra az, hogy Turmes kolléga ambiciózus energiahatékonysági célokat emleget megújuló forrásokból. Az első 20%-ra való emelés már önmagában nehézkesnek bizonyulhat, mert tudjuk, hogy a magasabb célokat mindig nehezebb elérni. De amikor elolvastam a jelentést, akkor úgy gondoltam, hogy ágazati jelentésekben, ágazatspecifikus beszámolókban kellene ezeket a célokat bevezetni, és fontos, hogy ezeket a beszámolókat harmonizáljuk. És szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban is, hogy gazdasági okok miatt nem lehet egyszerű a fosszilis tüzelőanyagok és az atomenergia elhagyása. ugyanis ezeknek az erőműveknek az élettartama hatással lehet azokra a termelőkre, akik az egész európai energiahálózat fenntartatóságán dolgoznak, és ezek még évtizedekig fognak működni. Egyetértek Póllal abban, hogy egyszerűsíteni kell mind a struktúrát, mind pedig a nemzeti tervek tartalmát, és hogy a jelentést egyszerűsíteni és rövidíteni kellene. A nemzeti tervek egy-két éven belül elkészítése nehéznek bizonyulhat, és az utolsó megjegyzésem pedig az lenne, hogy némileg nyugtalanít engem az, hogy közvetetten beavatkoznánk az egyes tagállamok energiamixébe, mert a szerződések értelmében ez a eh, tagállamok felelőssége. Várom a sikeres közös munkát. Köszönöm szépen, most Tamboránó úr következik az FDD nevében. Grazie Presidente, ascoltato con molta attenzione. Köszönöm, elnök úr, nagy figyelemmel hallgattam a jelentést, ami beszámolóját. Mi is úgy véljük, hogy a 2030-as 27-es megújuló, illetve 30%-os megtakarítási célok elég ambiciózusak hogy a 2050-es célokkal és a Párizsi megállapodás célval összhangba hozzuk őket. Itt legalább 35% lenne a megújuló, és 40% az energiahatékonysági cél, és ezeket kell a nemzeti célok ra lefordítani. Ami az irányítási rendeletet illeti, jól meg kell határozni a monitorozás és korrekciós intézkedéseket, hogy a tagállamokat kezelni lehessen, akik nem érik el a kitűzött célokat a különböző tagállamok ugye különböző érdekekkel viseltetnek, és jobb, hogyha világos és megfordíthatatlan célokat tűzünk ki túlságosan nagy rugalmasság nélkül. Nem szeretnénk, hogy az évek során egyes országok akik kicsit ravaszabbak, eh, amelyek előre haladnak az energia átmenetben, mint Németország és Dánia, ugyanakkor Lengyelország, Olaszország vagy Spanyolország akár hátra maradnak, és egyfajta energia rabszolgasság alakul ki, és ahelyett, hogy az orosz függőségtől függenénk, vagy közelkeltől, egy újabb rossz helyzetbe kerülünk. Fontos az EU szintjén meghatározni ezeket a célokat, most csak a gázinfrastruktúrát fedik le ezek a célok, és kockázatok állnak fel a többi energiahordozót, illetően nincsenek közös projektek a megújulók esetében, ezeket megfelelő eszközökkel kellene azonosítani és finanszírozni, és ugyanolyan tiszteletben részesíteni, mint a többi energiaforrást. És aztán ott van a költségek kérdésköre, hogy a Türms kolléga által mondatokhoz csatlakozzam. Hatalmas különbségek vannak Európában a megújuló technológiák területén, Olaszországban legalábbis különböző régiók között is, és itt a közbeszerzési tenderek, mint például a fotovoltaikus elemek esetében hatalmas különbségek vannak, és a költségek ugye múlt évekre nyúlnak vissza, amikor ezek a technológiák még jóval költségesebbek voltak, mint jelenleg. Thank you very much. Köszönöm. Schaffhauser úr az ENF részéről. Merci, président. Évidemment qu'on peut que Köszönöm, csak támogatni tudom ezeket az ambiciózus célokat, és még ambiciózusabbakat tűznék ki. Egy dolgot szeretnék ki emelni nagyon zavar egy dolog. Az a benyomásom, hogy egyfajta patriarkális struktúrában vagyunk, a bizottság egyfajta mindenhatóként parancsolgat a gyermekeknek, amelyek a tagállamok, Nos, megnézi részletekben az előző jelleg és a későbbi korszakot, időszakot tekintve, hogy a gyerekek jól viselkednek-e, elérik-e azokat a célokat, amelyeket a bizottság tűz ki számukra, akár a parlament révén. hogy itt nagyon nagyvonalú, ambiciózus célokat láthatunk. Én a liberálisabb, kevésbé patriarkális politika támogatója vagyok. A tagállamok szerintem nem gyermekek, akiknek meg kell mondani, hogy mit kell tenniük, éppen elég felelősségteljesek maguk is, észszerűek, és nagyon jól tudják, hogy mit is kell tenniük, meg kell adni nekik azokat az eszközöket, hogy valóban el tudják érni ezeket az eredményeket. Az én nézőpontom a következő. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, mire jó az, hogy célokat tűzünk ki, hogyha nem biztosítjuk hozzá a finanszírozást? Ugye most már az országok nem rendelkeznek ezek költségvetési megszorítások orán. Most itt hiába monetáris szuverenitás, itt létrehozzuk a valutát, hogy beruházásokat indítsunk, például az energia területén. A bizottság most ezt visszautasítja, ugyanakkor célokat tűz ki, amiket nem lehet megvalósítani. Tehát honnan finanszírozzuk ezeket? Legyen egy iparpolitika az energia területén, a kínált kereslet figyelembevételével, ezeket kombináljuk össze, ez alapvető jelentőségű. Úgy vélem tehát, hogy felül kell vizsgálnunk ezt a tagállamok helyét, a pénzügyi eszközök biztosítását számukra, és még egy dolog, elnök úr, itt először az energia megtakarítást kell első helyre helyezni, és aztán a megújuló energiákat. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, Nagyon köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseket, a hozzászólást. Akkor megnyitnám. Zenonátó úr előtt is a hozzászólást, aki szintén uh, hozzászólója ennek a témának. Nos. Minden. Ja, bocs, csinálj az. Már sok minden elhangzott ezzel a témával kapcsolatban. Én ezért szeretnék felszólalni, hogy általánosságban támogassam az új rendeletet, amelyet a bizottság mutatott be. Egy olyan energiauniról van itt szó, amely működik. Ehhez pedig irányításra van szüksége, átlátható és megbízható irányításra Európában, méghozzá hosszú távon. Ehhez pedig véleményem szerint szükség van arra, hogy a, report, a jelentések, a monitorozás jól működjön, és minden ugyanazon logika mentén kerüljön megvalósításra, vagyis hogy a 2030-as célokat el tudjuk érni. Az energia, illetve az éghajlat terén. Szeretném aláhúzni, hogy mint mindig a tagállamok nem foglalkoznak eleget az energiapolitikájuknak a transnacionális vetület helyzetével, mi voltával. Pedig teljes energiaátállása van szükség. Szeretném egyértelművé tenni, hogy hatalmas kihívások előtt állunk. Ehhez, ezeknek a megoldásához pedig a céljainkat meg kell valósítani, így lehet energiahatékonyságot elérni és megfelelő arányban fenntartható, öm, újrahasznosítható energiák, megújuló energiákat használni. Így tudjuk biztosítani azokat a befektetéseket, amelyekhez szükség van a célok megvalósításához. A bizottság tehát még több intézkedést fog javasolni, hogyha az eddigiek nem eléggé ambiciózusak. Az ajánlások a befektetéshez megadhatják a megfelelő normatív biztonságot. Ahogyan Turmes úr is mondta, ahhoz, hogy befektetések legyenek, ahhoz a befektetőknek tudniuk kell, hogy mi is történik éppen a piacon. Európa pedig úgy tud tehát befektetőket vonzani, hogyha az energia átállása az jól meg van határozva és átlátható. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Rendben, befejeztem. Nagyon köszönöm. Mi egy percet szerettem volna javasolni, tudom, hogy nehéz egy percben összefoglalni mindent, de próbáljuk meg. A listát akkor le is zárom, és Roldan úrnak adnám meg a szót. Csak egy rövid észrevételt szeretnék tenni, hogyha előrehaladást akarunk elérni, ahogyan Klót helyesen mondta, akkor ezt takarékosan kell megtennünk, és az azt jelenti, hogy a lehető leghatékonyabb intézkedésekre van szükség. Tehát lépésenként, realista módon kell előrehaladni, és nem szabad elsietett követelésekkel fellépni. Ugye kérdés, hogy jó úton járunk egy erős bürokratikus rendszerrel, nem lenne jobb a saját dinamikáját kihasználni a különböző erőknek. Szerintem ez az út jobb, hatékonyabb, költség ö, megtakarításokat így eredményez, és a különböző érdekcsoportok érdekeire összpontosít. Sokkal nyitottabb a technológiák ö, iránt, és egy ö, nyíltabb felügyelőrendszert szervez. Nagyon köszönöm.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 bank pénzével különböző tagállamokban nagyon különböző tőkebefektetéseket hajthat végre. Én ezt csak csalásnak tudom nevezni ugyanis itt tőkebefektetéseket jelent be, hogy szubvenciókat kapjon, ugyanakkor itt küszöböket, határokat kell bevezetni, elismerjük a költségeket a bizonyos beruházások szintjén, korrekt szinten, az Európai Unió szintjén, és az lehetővé tenni, hogy egy a költségek közvetlenül kapcsolódjanak a tőke reális költségeihez, és másrésztről pedig nem ösztönözne bizonyos olyan vállalatokat, amelyek nem realista tőkeköltségeket jelentenek be. Ami pedig az energiaszegénység témáját illeti, ebben a dokumentumban nagyon világosan ki kell domborítanunk, hogy ez 60 millió európait érint, és világos, hatékony intézkedésekre van szükség, hogy ezen csapás ellen fellépjünk. Harmadsorban, amikor az energia hatékonyságról beszélünk, akkor itt nem csak a végfelhasználóra, hanem az átvitt vivőre, az energia terjesztőre és a szolgáltatóra is gondolni kell, persze a végfelhasználóra is. Hiszen itt a termelés, az elosztás során történik a 80% az energiaveszteségnek. Tehát ott, ott kell figyelni, ahol nem hatékonyak a beruházások, nagyon nagyok a veszteségek, itt rejtőznek bizonyos költségek és ezek nem megérdemelt profithoz vezetnek, és ki az egész helyzet vesztese végeredményben a polgárok. Erre a jelenségre ugyanakkor senki nem figyel de nekünk ezt meg kell tennünk. Köszönöm. Eh, Madame Gostet. Gostet asszony. Köszönöm, elnök úr. Az irányítással kapcsolatos szöveg központi jelentőségű, amely jól összetudja kapcsolni a különböző energiával kapcsolatos szövegeket. Az irányításnak hatékonynak kell lennie, a tagállamok szándékát tiszteletben kell, hogy tartsa, és egy bizonyos rugalmasságot is meg kell, hogy engedjen, hogy eszközei lehetőségei révén az összes tagállam az emissziócsökkentési célokat be tudja tartani. Van itt egy pozitív vetület a nemzeti tervekben, az energia-klíma tervekben, amelyeket a bizottság javasol, és az a pozitív téma, az a technológia ö, görbe, és ez lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy azt az iparágat válszak ki, amelyeket, amelyet előnyösebb helyzetbe akarnak hozni saját sajátosságaik alapján. Ez jó dolognak tűnik, és már a tegnapi délutáni meghallgatáson is beszéltem erről, a megújuló energia irányelv kapcsán figyelni kell arra, hogy az ajánlattételi felhívások iparágakra vonatkozzanak, nem pedig technológiailag semlegesek legyenek, ahogyan ezt a bizottság javasolja. Mert az ajánlattételi felhívást tudja figyelembe venni az adott tagállam jellemzőit, sajátosságait. Ezzel a ponttal kapcsolatosan én nagyon erősen kiemelném ezt. Köszönöm. Nagyon köszönöm, asszonyom. Van Blent, asszony. Köszönöm, elnök úr. Már sokan elmondták, és én is szeretném kiemelni, hogy az csomag, az egy csomag, vagyis egybe tartozó részeket tartalmaz. Mindenképpen figyelnünk kell erre. Tehát ennek az irányítása az a végső eleme ennek a csomagnak. Az az elem, amely összetartja az összes különböző dokumentumot, anyagot. Az irányítással kapcsolatban lenne pár megjegyzésem. Az árnyék előadónk is említette, én is szeretném kiemelni, energiaszegénység. Tudom, hogy ez nem jelenik majd meg, mint általános cél, de rendkívül fontos, hogy a nemzeti országos tervekben ennek megfelelő helyet adjunk. Második dolog, az előadó kiemelte, hogy az, egy, hogy az összekötés mennyire fontos. Nagyon fontos összekötni a különböző elemeket, ez tényleg rendkívül fontos az energiacsomagban. Végezetül pedig nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a tagállamokra, ez mindig így van. Az Európai Unióban ott van Európa, ott van a bizottság, a parlament, és ott vannak a tagállamok. Na de, amikor energiára kerül a sor, itt a városok, a régiók játszanak fontos szerepek. A kormányoknak tehát meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a városok, illetve a régiók megfelelő szerephez jutnak. Hogyha csak a tagállamokra helyezünk hangsúlyt, akkor nem fogjuk elérni a kívánt eredményeket. Köszönöm. Lewandowski úr. Nagyon köszönöm. Én is szeretnék röviden hozzászólni. Egy hosszú távú stratégiát tervezünk itt, 50 éves stratégiát. Képzeljük el, hogy mi lesz 50 év múlva, mondjuk 2070-ben. A bizottság nagyon kreatívan készít rendeleteket, utána módosítja azokat. Ott van például az ETS rendszer. Ez lenne az első kérdésem, tehát ugyanis itt nagyra törőbbek vagyunk. mint máshol, tehát 50 évre gondolkodunk előre. Az irányításnak nagyon bürokratikus nagyon bürokratikusan zajlik. Én el tudnám képzelni azt is, hogy a bizottságban mondjuk különböző egységek foglalkoznak a csomag különböző részei, részeivel, a tagállamoktól beérkező feedbackekkel. Tegnap is említettem, most is szeretném rá felhívni a figyelmet, a pénzügyi keret. El tudom képzelni, hogy a tagállam és a bizottság hogyan is egyeztet egymással. Az a célunk, az lenne a jó, hogyha nem büntetnénk a tagállamokat, hogyha nem érik el a kívánt célokat. Ez lehetne a rendszernek az egyik fő eleme. Hogyha nincsenek meg a nagyra törő tervek, ha azokat nem érik el a tagállamok, akkor ne büntessük a tagállamokat azzal, hogy a forrásokat visszaadjuk a bizottságnak. Ezek lennek tehát a kérdéseim. Köszönöm a megjegyzéseket, Krumbászef úr. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném ahogy Claude is mondta, a tőkehatékonyságot kiemelni, például a fotovoltaikus energia esetén. Itt Belgiumban 900 kilovatórát lehet előállítani, még máshol egy kilovatból akár 1400 kilovatórát is létre tudunk hozni, tehát van hova fejlődni energiahatékonyság területén. Mondjuk, hogy 1000 megawattot készítünk, de 350 euró egy megawattnak az ára, és az emberek um, kimentek az utcára, a kormány is kiment az utcára, és az ele, a villamos, um, az illetnek az ára nagyon nagyra emelkedett. Most mindenféle ösztönző rendszer, mindenféle zöld energiát ösztönző rendszert törvény szabályoz amikor a nagyra törőbb célokról beszélünk, 27 százalék, 30 százalék, van, aki szerint 30, 40, 50 százalékos energiahatékonyságra lenne szükség, és néha úgy érzem, mintha egy isztambuli szűnyek piacon lennénk. Isztambul nincs messze tőlünk, tőlünk csak 200 kilométerre van. Na de itt a piacot nézzük meg, minden egyes százaléknak ára van, és szeretném megnézni, hogy minek mennyi az ára, és a nagyatörő céljainkat tudjuk-e fedezni. Én szeretnék egy 500 négyzetméteres házban élni, de hát nem tudok megengedni magamnak csak egy 100 négyzetméteres házat. Kathleen Brandt-re reagálva, amikor Németországban 20% volt a, a célkitűzés, 20%-ot szerettek volna elérni, akkor volt, aki azt mondta, hogy 30-ra lenne szükség. Tehát vannak olyan városok, amelyek máshogyan tudnak bekapcsolódni. Tehát, hogyha nincsenek kötelező érvényű tagállamokra vonatkozó célkitűzések, akkor is tudjuk a munkát folytatni. Az én nézőpontomból én például azt látom, hogyha nincsen kötelező érvényű célkitűzés, akkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy majd a többiek megcsinálják a munkát, majd mi is egyszer bekapcsolódunk. Tehát az energiahatékonyság területén és a megülő energiafresó tekintetén is kötelező érvényű célokra van szükség. Köszönöm, valaki szeretne még felszólalni? Úgy látom, hogy nem. Úgyhogy azt javasolnám, illetve lenne még egy felszólalónk, akkor az övé szó. Elnézést, szót kértem. Azzal szeretném kezdeni, hogy elmondok egy olyan dolgot, amit nagyon komolyan kell vennünk. Itt most nem arról van szó, hogy ambiciózusak vagyunk, hanem arról, hogy realisták. Hogyha mindannyian tapsoltunk, akkor amikor Párizsban döntéseket hoztunk, akkor álszentek vagyunk, hogyha nem olyan döntéseket hozunk, amelyek ezeket valóra váltják. A klímaváltozás miatt nagyon fontos, hogy összehangoljuk a céljainkat. Az, amit eldöntöttünk Párizsban az energetikával és a klímaügyekkel kapcsolatban, az létfontosságú. A megújuló energiákról szóló jelentés előadójaként azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a célokat elérjük, és hogy teljesítsük a párizsi vállalásainkat. Ezeket mégpedig következetesen kell megtenni, összeegyeztetve a többi céllal, tehát a megújulókat össze kell hangolni az irányítással és a hatékonysággal. Azt hiszem, hogy az irányítási rendeletben nincsenek olyan szabályok, amelyek biztosítanák a többi cél elérését. Ha nincsenek országonként kötelező célok a megújulók esetében, akkor nehezen tudjuk elérni az energetikai rendszer dekarbonizációját. Ezért megköszönöm Türmes úr javaslatait, és én is be fogok nyújtani néhány módosítót. És a magam részéről az a szándékom, hogy az országonként kötelező célokat visszavezessem ebbe a szövegbe, mert ezek viszonylag jól működtek, és nem értem, hogy miért törölték ezeket a szabályokból. A tagállamoknak el kell kötelezniük magunkat a célok mellett, így tudjuk biztosítani azt, hogy a globális célokat elérjük. Ezért Türmesz úr azt javaslom, hogy dolgozzunk közösen azon, hogy megerősítsük mind az irányítást, mind pedig az energetikai hatékonyságot, és így tudjuk csak elérni a kitűzött céljainkat. And, uh, another report. Köszönöm, egy újabb jelentéstevő. Kerinz úr, saját nevében. Igen, most csak én a saját nevemben fogok felszólalni, így van. Beszélünk itt az éghajlatról, ez rendkívül fontos, semmiképpen sem szeretném szeretnék semmi olyasmit mondani, hogy nem kell foglalkozni ezzel a témával, de egy pár dolgot felvetnék a fogyasztók szempontjából, ugyanis a fogyasztók is rendkívül fontosak szerintem az Energiaunióban. Amikor a fogyasztókról beszélünk, akkor a költségekről beszélünk óhatatlanul, és arról, hogy hogyan is kellene irányítani magát a rendszert, a rendszerről készülő jelentéseket. Itt unárnak a felvetéseire szeretnék reagálni. A költségekre kell gondolni, biztosítani kell, hogy ami bejön, az ki is menjen, tehát megfelelő iránymutatásokat kell létrehozni, amelyekhez utána ragaszkodni is kell. A terhet a lehető legkisebbre kell csökkenteni, ugyanis a végén úgyis a fogyasztó fizet mindenért, és a fogyasztó szavaz. Ah, thank you very much for... Nagyon köszönöm. A hetedik energia uniós előadónk is itt van. Még nem ül, de már itt van velünk. Úgyhogy itt van a csapat, mind a hét jelentéstevő. Ez nagyon jó. A bizottsági a szó, ugyanis a bizottság javaslatáról cserélünk éppen eszmét. Tehát Volster asszony az Energiafőigazgatóságtól kap szót. Ez öné a szó. Nagyon köszönöm, Buzek úr, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek! Meghallgattuk ezt a nagyon érdekes vitát. Szeretnénk az előadónak, illetve az árnyék előadóknak köszönetet mondani az eddig végzett munkáért. Öt pontra szeretnék rávilágítani, és aztán majd átadnám a szót az főigazgatóság képviselőinek. A kiszámíthatóság az Energiaunió irányításának fő alapelve. Szeretnénk átlát, tervezhetőbbé tenni az Energiauniót a tagállamok, illetve az Európai Unió szempontjából is. Másodszorban pedig nagy erőfeszítéseket tettünk, próbáltuk az összes reportingra vonatkozó előírást megjeleníteni minden szakpolitikában az elmúlt években az összes tervet megvizsgáltuk, a bizottság, illetve a tagállamok összes tervét, és azt vizsgáltuk, hogy um, hogyan lehet ezeket frissíteni, hogyan lehet uh, harmonizálni. Az eredményt pedig önök is ismerik. Például a 90 energia kötelezettség vállalásból 20-szal mm, nem foglalkoztunk. Nagyon kevés technikai iránymutatás került bele a technikai szabályozásokba. Nagy erőfeszítés volt tehát, hogy összefésüljük a jelenlegi gyakorlatokat, úgyhogy kevesebb legyen az adminisztratív teher a nemzeti eh, energiahatékonysági eh, tervek tekintetében is. 2020-tól ezt mind integrálni fogjuk az országos tervekbe, tehát a lehető legnagyobb szinergiára törekedtünk. Ami az országos integrált terveket illeti, egyértelmű, hogy a kezdőpont 2014. októberében a 2030-as cél volt energiahatékonyság, infrastruktúra, megújuló energiák tekintetében is. Szükség van arra, hogy az irányítás nagyra törő legyen, a follow-up is megfelelőképpen működjön a bizottság részéről. A másik öt dimenzióját is lefedjük az Energiauniónak. Erről ön is beszélt infrastruktúra, ezt is mérni fogjuk. Energiaszegénység természetesen, ez is rendkívül fontos terület. A csomagban különböző elemek vannak, különböző elemek az energiaszegénységre vonatkozóan, és egy rendkívül fontos elem, amelyre Claude is reagított, az érdekelt felek bevonása. Szeretnénk, hogyha a kormányok minden érdekelt felet bevonnának. Az ipart, az állampolgárokat, a, a helyi parlamenteket. Ez rendkívül fontos kérésünk, amely már szerepel a javaslatban. A szomszédos országokkal való egyeztetés szintén rendkívül fontos, ezt le fogjuk ellenőrizni, és természetesen szívesen segítünk a tagállamoknak, nem csak az egyeztetésben, hanem a technikai felkészítésben is, ugyanis technikai munkára is szükség van. Ez rendkívül fontos elem. És akkor már át is a regionális együttműködésre, amire szintén Claude hívta fel a figyelmünket. Már vannak jó példák előttünk, Láthattuk a hatástanulmányokban, hogy a, hogy a, úgy, tudunk, úgy tudjuk a költségeket csökkenteni, hogyha regionálisan együttműködünk. Ezt meg tudjuk erősíteni, még jobban együtt tudunk dolgozni, hogy lássuk, hogy a regionális együttműködés milyen eredményeket is hoz a balti államok, vagy például dél-kelet-európai országok tekintetében. Az infrastruktúrával kell kezdeni, majd áttérni az energiahatékonyságra, a, fel, a megújuló energiaforrásokra. Az utolsó ponton pedig a költséghatékonyság és a finanszírozás kérdése. A finanszírozás nyilván jelentős kérdés. Szeretnénk az egész csomagot pénzügyi eszközökkel felszerelni például az okos épületeket okosan szeretnénk finanszírozni. Vannak regionális projektjeink is, amelyekben az energiára és a klímára nagy hangsúlyt fektetünk. Az egyik elv, amely vezeti az Energiauniót, az a költséghatékonyság. Üdvözlöm a mai vitát, és akkor át is adnám a szót a kollégámnak. Jó napot kívánok! Én csak egy dolgot szeretnék megemlíteni. Méghozzá tervezés és stratégia. Szerintem a javaslat alapvető áttörést hoz, és rámutat arra, hogy a stratégia hosszú távú, a terv pedig konkrét dolog, amely mondjuk tíz évre vonatkozik. Nem akarunk komekomnál jobbak lenni. A második vetület pedig nem öm, üres papírra vetjük ezeket a javaslatokat. Már itt is, illetve a parlamenten kívül is hallottam, hogy először terveket készítünk, utána pedig stratégiát. Szerintem látni kell, hogy ebben a jelenlegi jogszabályozásban és a jelenlegi monitorozási mechanizmusban már van egy olyan intézkedés, amely stratégia kidolgozására buzdítja a tagállamokat. Van már 11 tagállam, amelyeknek van ilyen stratégiájuk, a többiek pedig most készítik, igen, jó állapotban vannak már a stratégiák. A 2020-ra, tehát hosszú távú stratégiát kellene kidolgozni. A párizsi megállapodással összhangban. Készen kell lennünk 2020-ra. Na de a terv, amelyet az energiára, illetve az éghajlatra dolgoztunk ki. Ez most elsősorban integrált terv lesz, és azokra a stratégiákra fog alapulni, amelyeket az elmúlt években dolgoztunk ki. Tehát abszolút nem üres papírra vetjük ezeket a javaslatokat, ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőinek. Az előadónk és szeretne valamit mondani, Peterson úr. Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Az árnyék előadó nevében szeretnék elnézést kérni. Most nem tud itt lenni, de én elmondanám, hogy az ELDE részéről mik a legfontosabb pontok. Először is üdvözöljük a bizottság javaslatát, amely első ízben kéri a tagállamokat az integrált tervek stratégiák kidolgozására. Szerintük az új irányítási rendszer majd könnyíteni fogja a az energia politikáknak a regionális sátételét. Örülünk annak is, hogy kötelező érvényűek ezek a célkitűzések, és reméljük, hogy így össze is lehet majd hasonlítani a különböző terveket. A befektetők szempontjából szeretnénk a hosszú távú tervezhetőségnek a fontosságát kiemelni. Véleményünk szerint a tagállamoknak a tervek kidolgozását, mint munkahelyteremtési és növekedésteremtési lehetőséget kell vizsgálniuk. Ehhez konkrét finanszírozási eszközökre van szükség. Rendkívül fontos alapja lesz ez a célok elérésének. Szeretnénk, hogyha benchmarkok is lennének az energiahatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások témájában is. Szeretnénk, hogyha lennének benchmarkok, ugyanis így lehet a célokat megvalósítani, ez rendkívül fontos. Végül, de nem utolsó sorban pedig öm, pozitív öm, elemnek látjuk azt, hogy a részes feleket kötelezően be kell vonni a munkába. Az országos tervek fontos, hogy ne csak technokraták öm, tollából szülessenek, hanem legyenek ott a szakértők is, a városok, a régiók, amelyek tényleg részt vesznek ezekben a projektekben. Tehát várjuk a további eszmecserét és a gyümölcsöző együttműködést. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy az elnök, ez volt az ITRE-ben az, az első um, tiszta energiáról szóló um, eszmecserénk. Természetesen az irányítással kezdtünk. Még mielőtt az előadó összefoglalná, hogy mit hallhattunk, nem tudom, hogy valaki szeretne még hozzászólni, vagy kérdéseket feltenni. Ez az első um, első ilyen eszmecserénk, és itt van velünk hét előadó, úgyhogy éljenek az alkalommal, de ha nem, akkor Turmes úr él szó. Először is Kolombacsev úrnak szeretnék köszönetet mondani, amiért felvetette az isztambuli szőnyegpiacnak a témáját, ugyanis igen, néha lehet az a benyomásunk, hogy a célkitűzéseknek a meghatározása az olyan, mint amikor a bazárban alkudozunk. Na de elnézést, ennek de- decemberben, 2015 decemberében vége lett. Párizsban pedig másfél százalékos célt tűztünk ki, 2050-ig pedig nulla, nullára kell ezt csökkentenünk. Tehát már nincs itt min tárgyalni nincs mit tovább tárgyalni, ugyanis, hogyha ezeket nem tartjuk be, akkor megőrül a rendszer. És figyelmeztetném minden, figyelmeztetnék mindenkit, aki mondjuk nem örül a migránsoknak, hogy eh, amit most látunk, az semmi. Az semmi ahhoz képest, hogy milyen lesz a világ, hogyha eh, mindenki elkezdi azt mondani, hogy mi túl nagyra törőek vagyunk. Mit is javaslok én? egy olyan öm, öm, szén költségvetést, amely tudományos alapokon nyugszik, amely öm, akadémiai tudományos alapokon nyugszik. A több évtizedre eltoltuk a célkitűzések megvalósítását, most pedig késésben vagyunk. 2015-2030 Lássuk be, hogy mi is a valóság, nézzük meg, hogy milyen is a helyzet. A fogyasztók számítanak, persze, de szerintem a fogyasztóknál maguk az állampolgárok még fontosabbak. A bolygón nem sokára 10 milliárdan leszünk, és hogyha a következő 10 évben nem gyorsítjuk fel a folyamatainkat, akkor nem fogunk elboldogulni 10 milliárdan tényleg elkövetünk hibákat Bulgáriában, Spanyolországban, 450 um, euró volt az ár Spanyolország, a Bulgáriában, Spanyolországban 360, Franciaországban múlt héten volt egy tenderünk, um, ahol 55 volt, Dániában is 55, tehát előfordult igen, hogy drágák a megújuló energiaforrások, források, de most már olcsó a, a megújuló energia Hogyha valaki más technológiákért szólal fel, például a nukleáris energiákért, a nukleáris energia két és félszer drágább, mint a megújuló energia. Például, ha Hinkley Pointra gondolunk, szer- szeretném befejezni, a bizottságnak lenne egy gondolatom, most kell cselekednie a bizottságnak a megújuló energiaforrások területén most, hol van a bizottságnak a javaslata a 2020 utáni költségvetésre. Monti úr jó, jó munkát végzett. Monti ötletei alapján a saját forrásokat össze kell kötni az energia kérdésével is. Átállásra van szükség olyan megoldásra, amely minden régiónak az érdekeit figyelembe veszi. Energiaszegénység, elnézést, elnézést, de a szegénység az szegénység ki kell lábalnunk a megszorító politikákból, és egy olyan energiacsomagra van szükségünk, amely működik. Köszönjük, köszönjük, előadó úr. Most pedig el szeretném elmondani, hogy 20, június 21-22-én fogjuk bemutatni a jelentés tervezetet, június 27-ig lehet majd módosító indítványokat benyújtani, tehát nincs olyan sok időnk már. A módosítókat majd szeptember 4-én fogjuk vizsgálni. Így fog kinézni az időrendünk, és októberben, október 11-12-én fogunk az itrében szavazni. Folytatjuk a tiszta energiacsomaggal, és most az energiahatékonyságról fogunk beszélni. Adam Kierek az előadónk. Ugyanez a felvezetés, ugyanis ez a második fontos témája az energiacsomagunknak, a tiszta energiacsomagnak. Tudjuk, hogy az energiahatékonyság a harmadik pillére az energiauniónak. Energiahatékonyság a harmadik pillére az energiauniónak. Rendkívül fontos pont tehát ez. Akkor, hogyha Gyerek úr el tudná kezdeni, akkor zövé a szó. Nagyon köszönöm. A bizottság ebben az indítványában a 2012-es irányelvet módosítaná. A bizottság nem jó nyomon jár, ugyanis a javaslata az energia, energiával való spórolással kapcsolatos, nem pedig az energia hatékonysággal. Fontos, hogy spóroljunk az energiával, nyilván azzal az jó, hogyha az energiával tudunk spórolni, de ezt le el lehetne érni energiahatékonysággal is. A két dolog az nem ugyanaz. Foszilis energiák, energia, megújuló energia, stb. Az energi- megújuló energiának kéne a legfontosabb energiaforrásnak lennie. Az energia energiában el kell mondanunk, hogy a szén már nem a legjobb energiaforrás. Lenne egy másik példám, a nukleáris energia. Nukleáris energia előállítása rendkívül költséges. A primér energiát át kell alakítani felhasználható energiává, és annak a költsége a nukleáris energia esetén rendkívül magas. Mi kell, hogy legyen ennek az irányelvnek a célja? A célnak a következőnek kellene lennie. Minimalizálni kell a foszilis primér energiáknak a használatát, a környezeti korlátokat figyelembe kellene venni. A primér energiát az elemzésével kellene meghatározni, ez az irányel pedig nem eléggé pontos a hatékonyság meghatározásának vonatkozásában. Ott van a primér és a végenergia, és e között választhatnak a tagállamok. Ez azt jelenti, hogy nem jó ez a javaslat, ugyanis a primér energia nem azt jelenti, hogy a foszilis energia hordozóknak a használatát csökkentenénk. A célnak aznak kellene, hogy legyen, hogy a primér foszilis energiaforrásoknak a felhasználását csökkentsük a konvencionális energiát, például a villamos energia esetében primér energiaként kellene számítani. Az energia, villamos energiát primér energiának kellene felszámítani, olyan energiaként, amelyhez szükség van a tartalékrendszerek kiépítéséhez, hogyha esetleg nincs szélenergia, vagy nem süt a nap. A bizottság ezen irányelvben szeretne a felhasznált energia végpontjánál beavatkozni, vagyis a kiskereskedelmi hálózatban, de ezzel olyan, mintha menekülnénk az energia kérdésnek rendezése elől, olyan, mintha um, a már felhasznált energiával próbálnánk spórolni, és nem pedig a hatékonyságot szeretnénk növelni. Ez különösképpen így van. A GDP tekintetében a GDP növekedést is um, így um, korlátozzuk, ez pedig szegénységhez vezethet. Az egyfőre jutó energia felhasználás uh, is változhat így. Vannak a 3000 uh, kWh, majd van az 5-6 kWh óra, és vannak olyan országok is, amelyek csoportba tartoznak, ahol 7 vagy annál több órát használnak fel évente per fő, tehát ahol több energiát használunk. Az energiahatékonyságot kell tehát növelnünk, nem pedig az energiafelhasználást csökkentenünk. Az energiahatékonyságot 20%-kal kell növelni 2020-ra, majd pedig 30%-kal később. Voltak már itt olyan, olyan javaslatok is, ahol mondjuk 40% volt a célkitűzés. Tehát itt egy egyértelmű kérdést láthatunk, méghozzá azt, hogy az új energiahatékonysági irányelv hogyan kell, hogy kapcsolódjon az új ETS irányelvhez. Ez az irányelv határozza meg a kibocsátás kereskedelemnek az árait. Az ETS irányelv vajon növelni fogja a hatékonyságot, a primér energia felhasználásának hatékonyságát? Ez lenne az egyik legfontosabb kérdés. Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy bemutatta, hogy mi is az energiahatékonyság, és még a primér energiák. Köszönöm. Most pedig el is kezdjük az eszmecserét. Piper úr él szó a néppártól. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Miután az imént hallhattuk Törms úrtól, hogy a világ nem sokára elsüllyed, megszűnik. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az EU a környezetvédelem területén úttörő szerepet játszik a megújuló energia területén az energia megtakarítás, és a széndiokszid csökkentés területén valóban példaértékű. Olyannyira, hogy az energiahatékonyság irányelv célja ugye 2014 óta van érvényben, és ezt már 2014-ben elértük végül is ezt a mínusz 20%-ot. Ez azt is jelenti, hogy a kötelező cél, amit évtizedekre adunk magunknak, ez tulajdonképpen az üvegömbbe való betekintés, hiszen ki tudja, milyen innovációra kerül sor az elektromobilitás területén például, ugyanakkor ki tudja, hogy milyen válságok várnak Európára a következő időkben, és akkor héten hirtelen elértük a megtakarítási célértekeket. 30%-kal érvelnék a frakcióm részéről, azonban ez a célkitűzés indikatív módon tekintendő, és évente, két évente felülvizsgálandó, kiigazítandó. Ugye az 1,5-ös kötelezettséget a tagállamok részére nem akarjuk örökidőkre előírni, mert akkor nulla energiánál lennénk, hanem felül kell vizsgálni a Sunset Close-zal összhangban. Aztán a hetes cikk illetve rugalmasabbnak kell lennünk, az alternatív intézkedések beszámítása az még nem kielégítő, az early actions szintén még nincs megfelelően figyelembe véve, hogy megfelelően lehetne regisztrálni az energiamegtakarítási beruházásokat. Ennyiben hagynám, nem is olyan összetett, nem is olyan bonyolult ez az egész dolog, és remélem, hogy a három cikkre tudunk összpontosítani, amelyeket a bizottság javasolt, és parlamentként nem leszünk tudalékosak, és nem nyitunk meg újra minden cikket, nem sodorjuk káoszba a tárgyalásokat. Itt a kötelező célokról kell beszélnünk, amit ugye a baloldal javasolt, 40% volt ez, ez az ETS rendszert szétrombolná. A bizottság hatás tanulmánya ezt állítja, hogy akkor újra be kell avatkoznunk egy piacgazdasági rendszerbe, kvótákat kell kivonnunk, mondja a bizottság. Érdekes lesz tehát ez a vita az energia hatékossági irányelvről, és nagyon remélem a gyümölcsöző vitát a jelentéstevőről és az árnyék jelentéstevőkkel köszönöm. Thank you very much, colleague. Köszönjük szépen, kedves kolléga. Fan Bosszút asszony következik. Köszönöm szépen. Örülök, hogy elnyék jelentéstevője lehetek ennek a dossziénak az energiahatékonyság irányelv vonatkozásában, és annak is, hogy a bizottság felfogta, hogy az energiahatékonyság elve az Energiaunió igazi alapja. Van némi aggodalmam a bizottság javaslatával kapcsolatosan. Az első a hatékonysági cél, jelenleg ez 30%-on el európai szinten. Az a kérdésem, hogy hogyan lesz elosztva ez a 30% a tagállamok között. Milyen befolyással lesz ez a tagállamokra? A bizottság ugye 400 ezer plusz munkahelyről beszél, hol fognak ezek keletkezni. Ezek fontos kérdések a célral összefüggésben. Aztán a saját régióm Flandria vonatkozásában ugye van egy cél, amelyet a tanácsban javasoltak más tagállamok támogatásával. A bizottságtól több pontosságot követelek, hogy milyen kiadása lesz mindennek a tagállamokra, mielőtt egy bizonyos százalék arányt meghatároznánk. Én tehát a 27%-nál maradnék időközben, ahogyan a tanács ezt 2014-ben meghatározta. Azt hiszem, hogy elvesztegettünk egy esélyt, ugye a hosszú távú kihatásokkal bíró intézkedéseket nem lehet beszámolni. Ez itt az 1,5%-os éves addicionalitás követelménye, ez nekem ambiciózusnak tűnik. Ki fogja megfizetni az új intézkedések árát, hol az ösztönzés a nagy infra infrastruktúrális beruházásokhoz, hogyha az energiafogyasztásra ö, gyakorolt hatások nem ö, valósulnak meg időben. És az utolsó gondolatom, a bizottságnak talán több információja van már erről, de az energiahatékonysági intézkedések Nos, ezek az intézkedések egyre több aránytalan beszámolási kötelezettséggel járnak. A tagállamoknak pontosan tudniuk kell, hogy mi észszerű és mi nem az. Ennek nagyon nagy jelentősége van. A javaslataink az irányításra vonatkozóan, hogy ezek sikeresek legyenek, ezek a javaslatok, ebből a szempontból kevésbé tartom észszerűnek, mert most kötelezni a tagállamokat, rögtön végre is érekelnek úr, 2018 elején kell majd benyújtani az első klímaterveket és energiaterveket. Most még a célokról vitázunk, és nem tudom, hogy a 2018-ban hogy lesznek képesek a tagállamok benyújtani ezeket a terveket, mert várom az együttműködést a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm. Köszönjük szépen. Megkérnék mindenkit, hogy röviden szóljon hozzá. Tudom, hogy ez nehéz, de azért próbálják meg. Türmes úr, a zöldek nevében természetesen. Utána pedig Jávor következik. Jávor úr nincs itt, ezért most én szólalok fel a nevében. Mindazok, akik most tönkre akarják tenni a beruházás biztonságát azzal, hogy egy napnyugtazáradékot vezetnek be 2030-ra. Nos, én ezt nagyon érdekesnek találom. Mit csináltunk akkor a legutóbbi energiahatékonysági irányával? Piacot teremtettünk az energiahatékonyságnak. Ez a legrosszabb, amit egy beruházóval tehetünk. Ha azt mondjuk neki, hogy van egy piaca, de annak tíz év múlva vége lesz, és senki nem tudja, hogy az utána folytatódik-e, az minden csak nem befektetésbarát. Tehát elemeztem, hogy mit végzett is itt a bizottság, de én azt gondolom, hogy nem kellene ezt az áradékot bevezetni. Ha azt akarjuk, hogy bárki is befektessen ebbe a területbe, akkor nem szabad ezt az áradékot beleírni. A német klímavédelmi cselekvés terv, amelyet a kancellár és a képviselők ugye megszavaztak, ezt a német klímavédelmi cselekvési tervet, hogyha megnézed, akkor megállapíthatod, hogy 2030 után is nagyon-nagyon sok energia megtakarításra van szükség. Én az energi, Nemzetközi Energia Ügynökség képviselővel beszéltem, mindenki, aki klímavédelemmel foglalkozik, és megnézte ezeket a szenáriókat, akik most azt mondják, hogy az energiahatékonyság először, nos, azok mind tudják, hogy 2030 után is folytatnunk kell az energiahatékonysággal. Tegnap a francia kormány képviselővel ültem össze, mit tettek eddig. Van egy 2050-es energiahatékonysági céljuk, és ez 2030-on nyilvánvalóan túlmegy. Hiszen különben hiába beszélünk az energiahatékonyság elsődleges céljáról és a klímavédelemről. Energiahatékonyság nélkül hosszú távon nem megy, és Ugye a piacok nagyon nagy türelemmel ö, felépültek, nagyon sok költséggel, és nem szabad, hogy most a Sunset Close a szétromboljuk ezeket. Um. Köszönjük szépen. Benito Ziloaga úr következik a GUE nevében. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, elnök úr. Sokra megyünk azzal, hogy világbajnokok vagyunk, hogyha a klímaügyi összeomlást nem tudjuk megakadályozni és a legutóbb éppen Donald Trump tolt el minket ebbe az irányba. A gazdaságot úgy kell előre mozdítani, hogy munkahelyeket teremtünk, és növeljük az energiahatékonyságot, amelynek szociális előnyei is vannak. Ezért továbbra is az Európai Parlamentnek azt az ajánlását kell támogatnunk, hogy 2030-ra 40%-os legyen a megújulók aránya. már a 30, 2030 után 1% növekedéssel is sokat tudunk segíteni. Hogyha kiszélesítjük a, hat, a definícióját annak, hogy mik ennek az előnyei, és nem csak a költségekre, költségekre koncentrálunk, akkor a 30% helyett 40% azt jelenteni, hogy 29%-kal csökkenne a gázimport, és 4,4 millió új munkahely jönne létre, és a levegő minőség is jelentősen javulna. Figyelembe kell venni, hogy az energiahatékonyság lehetőség arra, hogy megváltoztassuk a modellünket, és hosszú távú változásokat érjünk el. Ahhoz, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni, ahhoz kötelező érvényű célokat kell megfogalmaznunk, európai és országos szinten is. És remélem, hogy ez a, az irányítási irányelvbe is bekerül, amikor korábban vitatkoztunk. A hetedik cikk az egyik legfontosabb cikk ebben a vitában, és itt jelentős különbség van a rugalmasság, illetve a jogi csűréscsavarás között. Ahhoz, hogy a jogi integritást megőrizzük, a kiskapukat ki kell küszöbölni, mert ez a ez az irányel végrehajtását akadályozná meg. A közlekedési eh, szektorban ez eh, egy olyan eh, iparág, ahol 1,5%-ra 0,75%-ra lehetne elcsökkenteni az arányt. Köszönjük szépen, az EFTD nevében Tamburán úr következik. Köszönöm, Hának úr. Többször beszéltünk már itt arról, hogy az energiahatékonyság számunkra mennyire megvalósítandó ténylegesen Alapvető dimenziója ez a geopolitikának már, ami a foszilis forrásoktól van függését, illetve az EU-nak. Ugye itt ez egy foglalkoztatási, szociális, környezetvédelmi, védelmi vetőtekkel rendelkező téma. Ugye itt egy olyan politikára van szükség, amely globális esélyeket nyújt. Nem lenne jó elvesztegetni, elpazarolni ezt a lehetőséget a felügy, felülvizsgálat kapcsán nagyon fontos a 40%-os cél, ezt kötelező nemzeti célokra kell lefordítani. Ezen kívül örültség szerintem a tagállamoknak kell adni annak a lehetőségét, hogy egyrésztről a közlekedés ügyet kizárják a végső energiaszámításból, amikor az éves 1,5%-os energia megtakarítási célt számítják. Ugyanakkor a tagállamok ugye az elért megtakarításokat kalkul, kalkulálhatják a közlekedésügy területén is. Itt ugye ez 30%-át teszi ki a végső energiafogyasztásnak, mert mint a közlekedés. Szerintem ez a megközelítés nem túlságosan észszerű. Ezen kívül azt is jelezném, hogy a hetes cikk második uh, albekezdés E uh, pontját uh, korrigálni kell. Ugye itt arról van szó, hogy a saját felhasználást ki kellene zárni a kalkulációból a megújuló energia létesítmények létrehozásakor. Szerintem ez egy perverz módszer, ahelyett, hogy az energiahatékonyságnak adna elsőleges helyet, ehelyett a megújuló energiáknak ad elsőbséget, amelyeket nem hatékonyan használnak fel még gyakran és gyakran energiapazarlásra is sor, sor kerül. Itt esetleg egyesek kettős beszámítást alkalmaznak egyes országokban, mint Olaszország, a megújulók promócióját akár energiahatékonyságnak is lehet ez alapján tekinteni. Aztán a tíze cikkben szerintem finomítani kellene a hozzáférésvédelem és hordozhatóságra vonatkozó rendelkezéseket a nem agregált fogyasztók esetében is a nagy gazdasági értékük okán. Köszönjük szépen, Csoka úr helyett Schaffhauser úr az ENF nevében. Oui, président. Köszönöm, elnök Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogyha ismétlem magam. De megint csak egy voluntarista politika tanúi vagyunk, egy olyan ország, ahol például 4%-os az energiaszámla, és 3%-os energia akar elérni ezen 4%-ból, a GDP 4%-ából. Nos, ez 1% körül lenne, amit elérne az adott ország ezen számadatok alapján, ugye 23% a számolva. 1% a GDP-nek, hogy, ehhez, hogy ezt megtakarítsa, ehhez 10 éves megtérülésre számolva a GDP 10%-át kellene befektetnie. Ez azt jelenteni, hogy például az EU szintjén, az övezetben 10 ezer milliárd esetén, ugye ahhoz, hogy ez a séma mentén ezer milliárdot kellene beruházni ehhez, és ez egy voluntarista politikának tekinthető, ahol ambiciózus célokkal szembeállítanak eszközöket. Ez olyas valami, amit ugye egy normális politika mentén objek- célokat tűz ki, de ez nem valódi cél, hiszen nincsenek új pénz, források, eszközök. Ugye itt van a központi bank egy éven keresztül, 1400 milliárdot vásárolt fel az államadóságokból. Miért is vásárolta fel ezt az összeget, és miért nem ruházott be 1000 milliárdot a reálgazdaságba? Ez a cél kézzelfogható közelségben van, átalakítaná a gazdaságot, 3 millió munkahelyet teremthetne, plusz munkahelyet, és így a fenntartható fejlődési céloknak, fejlesztési céloknak Európa újra meg tudna felelni. Köszönöm. Köszönjük szépen, kedves kolléga! Két előadónk is van a listán. Blanco López úr, aki a megújuló energiákért felelős. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét hozzászólok a legolcsóbb, legtisztább és legbiztonságosabb az az energia, amit nem használunk el, mondja a bizottság által javasolt reformcsomag. Jobb intenzívebbé tenni az energiát, hogy ugyanazt az energiagazdaságot tudjuk megtermelni, és ez előnyöket hordoz a biztonságban, és versenyképesebbé is tesz bennünket, illetve csökkenti a kibocsátásokat. A megújuló energiák gazdaságilag megvalósíthatók, ezen kívül segít az energiaszegénység leküzdésében, ahogy már korábban is elmondtuk. És szükség van politikai döntésre ahhoz, hogy ezeket népszerűsítsük. És már más hozzászóló is elmondta, én is úgy vélem, hogy a 30%-os cél nem elég realista és ambiciózus. Ez a parlament már kötelező 40%-os célt kívánt elérni a párizsi megállapodás fényében is. Az energiahatékonysági ambíciók szintén segítenének abban, hogy a megújuló energiák nagyobb arányban részesüljenek az energiamixből. Ami az irányítási javaslatot illeti, azt javaslom kollégámnak, az előadónak is, hogy egyesítsük erőfeszítéseinket, hogy határozottabban tudjuk csökkenteni a széndiokszid alapú kibocsátást. Köszönjük szépen! És még egy előadónk van, Zanonátó úr, aki a kockázatra való felkészültséget felelős. Köszönöm, elnök úr, mindenki számára világos, és erre az imént a jelentéstevő is emlékeztetett, aki előttem szólt hogy az energiahatékonyság, energia megtakarítás alapvetőek, a környezetvédelme, az ipar versenyképessége szempontjából, hogy munkahelyeket teremtsünk, az energiaellátás biztonsága szempontjából úgy szintén, valamint az energiaszegénység problémája kezelése szempontjából. Ez tehát egy alapvető téma a kötelezettségvállalásaink vonatkozásában, és szerintem a 30%-os célkütőzés túlságosan kevéssé ambiciózus. A helyes célkitűzés szerintem a 40 százalék lenne. Ugye itt körülbelül 50 millió szeméről beszélhetünk, akik sérülékenyek energia szempontból, és ez főleg a keleti, déli zónákat érinti Európában, sőt, hogyha ezeket nézzük, még növelkedhetne ez a szám. Szerintem a hetes cikk felülvizsgálata egy jelentős kötelezettségvállalást kell, hogy kérjen a tagállamoktól, már ami az energiafogyasztás erős csökkentését illeti. A bizottság javaslatával kapcsolatosan vannak olyan szempontok, még nem győznek meg engem. Egyrésztről nem kezeli helyesen az energiaszegénység koncepcióját ez az anyag, ezt jobban meg kellene határozni, meg kell határozni a fogalmatosítandó intézkedéseket a nemzeti tervek vonatkozásában, aztán itt vannak az energiahatékonyságba való beruházást akadályozó tényezők, ezeket meg kell szüntetni, és ezeket a terveket mindenféleképpen erősíteni kell, illetve a forrásokat növelni. Danika kolléga mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Ami az energiahatékonyságot illeti, szeretném megismételni, amit az imént mondtam. Fontos megértenünk, hogy a veszteség a termelőktől a végső fogyasztóig 15-30 százalék országtól függően. Mi is fontos itt ez a veszteség? Ezt mindenki megfizeti a saját számlájában. Mindenki mondhatja, hogy ezek technológiai veszteségek, hogy lehet ezt csökkenteni ha ez így lenne, akkor mindenhol ugyanazon vesztességgel számolhatnánk az EU-ban. A valóságban itt kétszer-háromszoros veszteségek is vannak. Tehát, hogyha ezt a veszteséget a termelők szintjén, a szállítás, az értékesítés, elosztás szintjén csökkentjük a különféle elektronos vezetékek szintjén, akkor összességében annyi megtakarítás lenne, ami lehetővé tenni a végső célunk elérését, azaz kevesebbet fogyasztanánk a nyersanyagokból. Létezik tehát ez a lehetőség. Romániában például a transformátorok már 60 évesek, akár miféle hatékonyságuk van ezeknek most. A hálózatokat rosszul tartották karban, rosszul kivitelezték. Németországban a hálózatok nem magas feszültségek, hanem úgynevezett intermediáris hálózatok, ezek a legjobbak. Tehát így ezek eszközök lehetnek a végső célunk eléréséhez. Más irányelvekben, amelyek az energia piacra vonatkoznak, itt fontos felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki napelemeket telepíthessen a saját házatáján, és saját maga termelhesse meg az energiáját. Ez a legjobb energiahatékonyság, százszázalékos ugyanis. Így a fogyasztó azt az áramot fogyasztja, amit saját maga termel, a többletet betáplálja a hálózatba, és még kereshet is vele. Ez egy hatalmas hatékonyság. Itt a bizottságtól várnám a választ ezekre a kérdésekre. Nem kaptam választ arra vonatkozóan, hogy miért kerül egy napelem kétszer-háromszor annyiba országtól függően. Ez nem indokolt. Vannak itt ugyanis szubvenciók, nem kaptam sajnos választ a bizottságtól. A saját mostani kérdésemre sem várok választ. Köszönöm. Köszönjük, Marta úr. Köszönöm, elnök úr. Én nem csak a bizottsághoz szólok itt, hanem mindannyiunkhoz. Ami hiányzik a bizottság vagy Európa programjából, az a következetesség. Ugyanis itt energiahatékonyságról beszélünk. Szeretnék azoknak mondani valamit, akik az egyesek költségeit hasonlítgatják, hogy évente 400 milliárdot költünk egyedül az épületek fűtésére. Tehát ez a vállalkozások versenyképességét is érinti. Már évtizedek óta nem fektetnek ők be az épületek korszerűsítésébe. A bárosi, a párizsi megállapodás kapcsán a bizottsághoz is szólok, mert a kótakereskedelmi rendszerrel is alátámasztották az ambíciójukat. Tehát az, hogy a széndiokszid kibocsátások ingyenesek, az egyáltalán nem ösztönzi a beruházásokat, épp ellenkezőleg. A Nemzetközi Energiaszövetség azt mondja, hogy 182 dollárra kellene a széndiokszid árát emelni, és ettől még nagyon messze vagyunk. 2014 és 2050 között 2,5%-kal kellene ezt csökkenteni. A különböző projektek között nagyobb összhangra lenne szükség. Köszönöm. Köszönjük szépen, Griffin asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Az egyik kolléga azt mondta korábban, hogy vezetők vagyunk a klímaügyi változás területén, de erre tennünk is kellene valamit. Az energiaszegénységi megfigyelőközpontot jelenleg is legyenek hozzák létre, és ahogy ez korábban is elhangzott, fontos, hogy meglássuk az egyes területek közötti kapcsolatokat, és hogy az egész csomagot egyszerre mozdítsuk elő. Az energiahatékonyság az első lépés, és pont a legszegényebb polgáraink élnek a legrosszabb állapotú polgárakban. 50 millióan élnek energiaszegénységben. Beruházás és energiahatékonyság területén a bankoknak arra van szükségük, hogy hosszú távú kilátásaik legyenek, és biztonságot igényelnek, így tudjuk csak megteremteni a magánbefektetést, amire szükségünk van. Kötelező célokra van szükség, ahogy a kollégák már elmondták, 40%-ban kell ezt meghatározni. Például a 27%-os cél esetében 275 millió eurót költünk, ezt pedig félmillió euróra tudnánk csökkenteni. Ebből a költségből 30 millió házat lehetne felújítani, és több millió polgárt tudnánk kiemelni az energiaszegénységből. Köszönöm. Köszönjük szépen, Roll úr. Eine kleine Ergänzung machen. Csak egy apró kiegészítés. Hogyha mindig azt hallom, hogy az energia hatékonysági célokat ki kell tűznünk, vajon valamennyi tagállam eléri ezt? Ki fizeti meg ennek az erre? magas célokat tűzünk ki, egyes államok nem tudják ezeket megvalósítani, ennek sincs értelme. A második kérdés, az energiaszegénység nálunk van már arra utalás, hogy az energiahatékonyság intézkedések révén a lakásépítés egyre drágábbá válik, ez megdrágítja a lakásépítést, a bérlet is drágábbá válik, így aztán egyesek, akiknek nincs pénzük ezek megfizetésére, nem tudnak már lakáshoz jutni. Erre is gondolnunk kell, meg kell találni megfelelő mértéket, egy jó szándékú intézkedéssel az ellentétét érjük el, és pont azokat a lakossági rétegeket sújtja ez, akik ezeket nem tudják megfizetni. A jó szigetelt házakat egyesek meg tudják maguknak engedni, mások meg nem. Azokkal mi lesz? Ne csak beszélünk, hanem cselekedjünk is megfelelően. Nagyon köszönöm. John Kelly. Nagyon köszönöm, az hát energiahatékonyság szerintem a legkönnyebben elérhető. Először is az embereket emberekben tudatosítani kell ennek a témának a fontosságát, és el kell nekik mondani, hogy hogyan lehet energiahatékonyságot elérni a mindennapi életükben. Mindannyiunk, mindannyiunk, mindannyian lehetünk energiahatékonyabbak, ha mondjuk becsukjuk az ablakot, lecsavarjuk a fűtést, mindannyian, mindannyiunknak több oktatásra lenne szükségünk, hogy lássuk, hogy melyik a lehető leginkább hatékonyabb gyakorlat. Az épületek hatékonyságát illetően a CPD került itt elő, vagyis a folyamatos szakmai fejlesztés. Nagy fejlesztéseket láthatunk a technológia területén, az embereknek pedig lépést kell tartani ezekkel a fejlődésekkel hogyha a lakásokat felújítók, építők nem teljesen nincs meg a megfelelő szakértelmük, akkor olyan dolgokat fognak eladni a fogyasztóknak, amelyek már nem eléggé hatékonyak. Tehát persze ki lehet tűzni célokat, de az oktatásra is ilyen nagy hangsúlyt kell fektetnünk, a folyamatos szakmai fejlődést is támogatnunk kell. Nagyon köszönöm. Krumbetesz úr. Nagyon köszönöm. Először is szeretném elmondani, hogy támogatom Girek professzor urat abban, hogy nem csak a fogyasztói oldalra, kép fogyasztói oldalra figyel, hanem a forgalmazói oldalra is az át váltást végzők oldalára is. Itt is sok munkánk van, több, mint a fogyasztók terén végzett munkában. Persze a fogyasztókra is figyelnünk kell, de hát nagyon sok, nagyon sokkal több munkánk van a három másik szakaszban. Tehát ezzel egyetértek, szerettem volna elmondani, hogy mennyire támogatom ezt a hozzáállást. Második dolog pedig szeretnék mondani egy példát az energiahatékonyságra, és arra, hogy mennyire fontos az elektromos áram, illetve a fűtés során az energiahatékonyság. A 90-es években mm, volt egy olyan bécsi tájékoztatás, bécsi ülés, amikor leégett egy vezeték, és azon gondolkodtak, hogy vajon öm, ott hagyják-e, vagy, vagy sem, és arra jutottak, hogy ott hagyják, ugyanis az elektromos áramot és a öm, fűtést mindenképpen biztosítani kell, nem szabad a hulladékot elvinni, és 40 kilométerre öm, leszámolni ezzel. Ez egy jó példa volt arra, hogy az energiahatékonyságot hogyan lehetett a gyakorlatban megvalósítani már 20 évvel ezelőtt hogyan lehetett ott helyben feldolgozni, felhasználni a hulladékot, és nem elszállítani. Girek professzornak az ötletét ezért támogatnám. Porubik úr. Ein wichtiges Thema. Az energiahatékonyság persze fontos téma. Gyakran beszélünk a az üzemanyagokról, az elektromos mobilitásról, hogy ennek hatóanyagát szénerőműekből, atomerőműből állítjuk elő. Azt hiszem, hogy a közlekedésnél a continuous driving koncepciójára kell helyeznünk a hangsúlyt. Gyakran vannak közlekedési dugók a városokban, és hogyha van egy autósor, a piros lámpa előtt áll, rengeteg a finom por, a fékek súlódása miatt a motorok rossz állapotúak, tehát tulajdonképpen itt a um, porkonstrukció is nagyon fontos. Fontos, hogy a közlekedés állandó sebességgel áramoljon a városokon keresztül, hogy ezt elkerüljük. Itt az energiahatékonyság területén nagyon nagy javulásra lenne lehetőség. Madame... Köszönöm az Európai Bizottságéhez szó. Az Főigazgatóság képviselőinek megadnám a szót. Köszönöm, köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát. Köszönöm Girek úrnak, a vélemény előadójának. Szeretnék egy pár dologra rávilágítani. Először is ebben a az új irányelvben 30%-os energiahatékonyságot javaslunk 2030-ig, most 27%-nál járunk. 2014-ben ezt a feladatot kaptuk az Európai Tanácstól. Girek úr jól mondta, hogy van hova fejlődni. Lehet fejlődni az ellátási láncban is, és az energiahatékonyságban, a keresleti oldalon is vannak fejlődési lehetőségek. Mi azt látjuk, hogy az energiahatékonyság és a GDP között pozitív viszony áll fenn. Az megújuló energiaforrások kat is támogatnunk kell. Tehát szerintem a fogyasztói oldalról, a termelői, előállítói oldalról lehet az energiahatékonyság területén még fejlesztéseket eszközölni, ezen dolgoznunk is kell. Ami a különböző kritériumokat illeti, és azt, hogy mennyire jó ez a 30%-os célkitűzés, mi azt mondjuk, hogy ez a legköltséghatékonyabb megoldás. A hatástanulmányban azt mondjuk, hogy 400 ezer új munkahelyet tudunk így teremteni. Felmerül a kérdés, hogy mely ágazatokban. A legtöbb az építőiparban, amelyben is sok KKV dolgozik Európában, illetve a high-tech ágazatban is új munkahelyeket várunk. A parlamentnek majd országra lebontott már küldtünk országra lebontott adatokat, arra vonatkozóan, hogy melyik országban hány új munkahelyet várunk. A 30%-os célkitűzéssel 20%-kal lehetne csökkenteni a károsanyag kibocsátás, és 70 milliárdot lehetne megspórolni. Tehát 70 milliárd eurót adhatnánk vissza a gazdaságnak, és így a GDP 0,4%-kal nőhetne. Ami a hetedik cikket illeti, azt gondoljuk, hogy az a hetedik cikk az az energia elvaló spórolást tovább fogja erősíteni a naplemente záradék nélkül is. Ez ugye ez a záradék majd 2020-ban fog lejárni, de mi szeretnénk több egyszerűsítést is eszközölni, a hetedik cikket tovább szeretnénk egyszerűsíteni, de ahogyan azt már említették, lesz felülvizsgálati száradék, 2027-re fog ez vonatkozni. Majd egy konkrét kérdés a hetedik cikk második bekezdésével kapcsolatban. Az energiahatékonyságot energiahatékonyság értékét itt meg fogjuk jeleníteni, és el fogjuk mondani az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrásokat mennyire támogatjuk. Nagyon hálás vagyok azért, hogy az előadók például a megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelv esetében is kiemelték, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energia között milyen sok a kapcsolat. Ezt az energiahatékonysági irányelvben és a megújuló energia irányelv felővizsgálatában is megjelenítjük majd. Energiaszegénység. Energiaszegénység. Egyetértek, az energiaszegénységet segíthetjük az energiahatékonyság fejlesztésével. Vannak itt FC strukturális alapok által finanszírozott programok, például ö, lakhatási programokat támogattunk ilyen ö, alapokkal. Ami az energiaszegénység fogalmát illeti ez egy másik irányelvhez kapcsolódik. Itt arra buzdítjuk a tagállamokat, hogy talál, hogy ők fogalmazzák meg, hogy mit is jelent számukra az energia szegénység energiaszegénységi megfigyelőközpontot is szeretnénk létrehozni, hogy az adatokat, a fejleményeket az energiaszegénység témájában még jobban tudjuk követni. A november 13-ai dokumentumban is említést teszünk erről. Itt látható, hogy az alacsony bevételű háztartásokban 2008 és 2012 között az energiára költött pénz nőtt arányosan. Tehát ez, ez a helyzet látható az elmúlt években. Ezt a helyzetet pedig különböző alkalmakon próbáljuk kezelni. Niká képviselő úr, nagyon szívesen válaszolunk a jövőben, úgyhogy köszönöm ezt az eredményes vitát, nagyon szívesen folytatjuk ezt a parlament és a bizottság között. Köszönöm, köszönöm. Ön említette az épületek energiahatékonyságát. Van egy külön rendelet is erről. Azon kolléga az előadója, és az ITRE szakbizottságban ugyanezben a témában, vagyis a tiszta energiacsomagban vitatjuk meg ezt a témát. Most még mindig az általános hatékonysági témákban témáknál járunk, és akkor vissza is adnám a szót Girek úrnak zárásképpen. Nagyon köszönöm, úgy érzem, hogy nem, vannak olyan témák, amelyekben nem értjük egymást. Például már a kezdetettől fogva azt mondom, hogy a hatékonyságot ott kell vizsgálnunk, ott kell kezelnünk, ahol a pazarlás a legnagyobb az energia előállításánál, illetve az energia szállításánál. Ezek azok a területek, ahol a leginkább nagyobb hatékonyságra lenne szükségünk. Hogyha átlagban nézzük azt, hogy a primér energiát hogyan alakítják át mondjuk elektromos árammal, akkor azt láthatjuk, hogy a hatékonyság kb. 40% átlagosan, vagyis az energia 60%-a elveszik. Tehát itt mindenképpen növelnünk kell az energiahatékonyságot. A lakhatás területén ugyanez a helyzet. Talán itt kisebb a tartalék, talán nem olyan ö, nagy a ö, veszteség, hiszen a hatékonyság 65-70 százalék, de itt is tudunk ö, fejlődést eszközölni, méghozzá gyorsabban. Tehát szerintem ez a hetes pont, hetes cikk, ez nem eléggé kimerítő. Erről a témáról még beszélnünk kell, és javítanunk kell a ezt a 2012-es irányelvet olyan formában, hogy minden egyes ország lássa, hogy hogyan tudja fejleszteni az energia hatékonyságát. A 40% vagy még magasabb spórolást ezzel nem zárjuk ki, de ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha az energiahatékonyságot megfelelőképpen növeljük. Nem tudom, hogy tudják-e, de a nukleáris erőművek esetében csupán 30-35% a hatékonyság, míg mondjuk 50-60% a szélenergiánál, és a legmagasabb pedig a vízből nyert energiánál, ahol a hatékonyság a 90%-ot is eléri ahol veszteséget könyvelünk el, ahol az erőforrások elvesznek, az, eh, az ugye rossz a, költség, a környezetnek. Ugye az árnyék előadóknak szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy itt eh, tágabban kell kezelnünk ezt a témát. Sőt, akár még a fogalmat is meg kell változtatnunk, a 2012-es eh, irányelv eh, definícióját is, ugyanis ez, ezek a fogalmak, meghatározások eh, tudományos szempontból rosszak. Én így képzelem el a további munkát ezen irányelv vonatkozásában. Természetesen a hatékonyság növeléséhez sok befektetése van szükség. Itt egyetértek azzal a kollégával, aki a pénzről beszélt. Így van, vannak eszközeink, de el kell mondanunk, hogy ezeket az eszközöket hol kell megfelelőképpen ö, használni. Nagyon köszönöm. Szerintem jó, hogy a spórolást, fel, kérdését felvetette a végső energiafogyasztásnál. Az épületek nagyon jó példáját adják ennek. Van is egy külön épület energiahatékonysági irányelv. Ön viszont más témákat vetett fel az energia végfogyasztásával kapcsolatban. Az energia szállítása során említette, hogy nagyon sok energiát, erőforrást használunk fel, és ezt a három elemet valóban figyelembe kellene venni, és ennek a három elemnek a csomag részét kellene képeznie. Az épület az már más, ez már egy külön téma. Tehát az ön megközelítése fontos, és a bizottság részéről az igazgatóasszony próbált válaszolni, de szerintem még több munkára van szükség, és több eszmecserére, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet megváltoztatni a technológiát, hogyan tudunk beavatkozni, és fejlődést eszközölni az iparban. A technológiai fejlődések től is függünk, ez az ötödik része ennek a hatalmas csomagnak, ennek a hatalmas energiaunió csomagnak. Ez a technológia. És az, hogy hogyan tudják felhasználni az energiát az energiatársaságok. Nem tudom, hogy ezt lehet-e ugyanahoz a jogszabályozáshoz kötni. Mi minden esetre elkezdjük a munkát, felelősnek érezzük magunkat a teljes, az egész témáért, és hisszük azt, hogy itt nem csak spórolásra van szükség, hanem minden egyes ö, témát megfelelőképpen kell kezelnünk. Szeretnék az összes előadót belevonni ebbe a az eszmecserébe. Az energiahatékonyság témáját lezártuk, Girek úr volt a jelentéstevő, majd 21-22, június 21-22-én fogjuk a jelentéstervezetet bemutatni, a módosítókat egészen június 28-áig várjuk. A módosítókat szeptember 4-én fogjuk vizsgálni. Ugyanez a helyzet körülbelül ugyanaz lesz a, határidő, mint az energia irányításnál. Most pedig folytatjuk a 17-es napirendi pontunkkal. Ahogyan önök is látják, 20 perces késésben vagyunk, de hát ez természetes, ugyanis Uh, dear friends, next point in our... Kedves barátaim, a következő napi rendi pontunk az internet uh, támogatása a helyi um, közösségekben. Ez egy nagyon fontos témánk. Tehát az internet kapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben. Zorinyó uh, kolléga az előadónk. Kérem, hogy ne itt a teremben beszélgessenek, Kérem, barátaim, kedves hölgyeim és uraim, kérem, hogy inkább maradjanak itt velünk, de hogyha nem tudnak maradni, akkor kérem, csendben távozzanak. Elnézést, hogy ilyen egyszerűen mondom. Kezdjük is Zorinyó kolléga. Ez egy nagyon fontos jogszabályozási munka, nagyon fontos jelentés, egy saját kezdeményezésű jelentés. Az internet kapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben. Zorinyó úr 22-én, február 22-én bemutatta ezt a munkát, és nagyon nyitottak vagyunk az eszmecserére. Úgyhogy ha kezd, tennék, hanem hogy mutassa be, hogy hogyan is áll a jelentést tervezet. Köszönöm, elnök úr. De Imendes. <clears throat> Március másodika volt a módosítók benyújtásának határideje. És 108 módosító indítványt kaptunk. Lehetséges volt tehát 13-as kompromisszumos módosítót létrehozni. Ebből 10 az általános filozófiáival foglalkozik ennek a kezdeményezésnek, a három pedig a végrehajtási eljárással. Sor került már egy első találkozóra az jelentéstevőkkel, és meg tudtuk vizsgálni, illetve meg tudtunk bizonyosodni arról, hogy nagy az egyetértés ezen kompromisszumos módosítók körül. Ami a kompromisszumos módosítókat illeti, sikerült megoldanunk egyes problémákat, a hálózat semlegesség koncepcióját az internethez való nyílt hozzáférés koncepciójával váltottuk fel. Azt is ellenőriztük, hogy ki vehet részt a Wi-Fi for EU kezdeményezésben, milyen intézmények, szereplők vetnek részt ezen kísérleti projekt, projektekben. Egyes esetekben utalványokat használnak fel ezek a szereplők, akik nyertek ilyen tendereken. Aztán pedig azt szeretnénk, hogy ez a projekt szabad legyen már, ami az árakat, korlátozásokat illeti, és ez kapcsolódik a sebesség, illetve a volumen kérdéseihez is. Ezen kívül biztosítottuk, hogy az ezen forrásokra szent források kiegészítő jellegűek legyenek. Itt van a bizottság csomagja, ami pedig azt mondottuk, hogy lehetnek itt nemzeti források is, vagy más jellegű közösségi források. Megerősítettük a földrajzi egyensúly koncepcióját az inklovizitással együtt, sőt, azt javasoljuk, hogy minden egyes ország munkaprogramjában opciókat mutathasson be, megőrizve ugyanakkor ezt a, az irányvonalat megerősítettük a digitális kirekesztés elleni küzdelmet, és azt mondottuk, hogy nem lehetnek akadályok, például a nyelv vonatkozásában azok előtt, akik hozzá akarnak férni a hálózathoz, kikötöttük, hogy ez a kezdeményezés, ezek az összeköltetések a kezdeményezés keretében legalább 13 évig kell, hogy működjenek, ez a minimális működési időtartam az itt az elvárás, hogy ezek szaporodhassanak, növekedhessenek, nem szabad tehát, hogy egyetlen technológiához kössük magunkat, nyitottak vagyunk valamennyi új technológiával szemben. Azt szeretnénk, hogy fontos legyen a technológiai hozzáférés lehetősége. Elnök úr, úgy vélem tehát, hogy bizonyosan tiszteletben tudjuk tartani a kitűzött határidőket, április 25-én szavazni tudunk, mert ahogyan elmondtam a korábbi beszámolóimban, ez itt egy projekt, egy program, amely az európai gigabit alapú társadalmat óhajtja fejleszteni. A bizottsággal együttesen meg akarjuk teremteni a feltételeit annak, hogy még ebben az évben be lehessen nyújtani a kérelmeket, és a Wi-Fi for EU kezdeményezés megvalósulhasson. Köszönöm az árnyék előadói kiaszó. Grosztett asszony, Szender asszony helyett fog felszólalni. Köszönöm, elnök úr. Nem vagyok a néppárti árnyék jelentéstevő. Sander, asszonyt helyettesítem, aki kimentette magát, hamarabb el kellett ugyanis indulnia, mint eredetileg tervezte. Köszönetet mondok tehát a remek szendékért, a kompromisszum kötési hajlandóságért az egy- a jelentéstevőnek. A néppárt támogatja a Wi-Fi for kezdeményezés. Nagyon jó intézkedés az, hogy láthatóbbá, konkrétabbé tegyük Európát. Ez a program főleg azon zónákra irányul, ahol valóban nagy szükség van, a vidéki területre, területekre gondolok. Néhány kérdés még szabályozni kell, mint a korlátozások kérdését, hogyan lehet biztosítani, hogy az internet ingyenes maradjon, és mindenki számára nyitott, ugyanakkor garantálni az összeköttetés minőségét, a visszaéléseket visszaszorítani, a kiskorúakat védeni, aztán itt a források jó elosztása is fontos az országok között, meg kell őrizni ugyanakkor az elsőként, érkező elsőként kap forrást elvét. Szander kolléga meg van győződve arról, hogy gyorsan egyetértésre tudunk jutni, és a lehető leggyorsabban beindulhat ez a program, hogy a polgárok élvezhessék ennek előnyeit. Köszönöm. Eh, Madame. Nagyon köszönöm. Köszönöm a hozzászólását. Van bosszút asszony, az LKR e részéről a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök. Köszönöm, elnök úr. Ezen dossziét én egészen máshogyan látom. A kompromisszumok tekintetében is, és az elnyékjelentéstevő üléseket illetően nagyon nagy problémám van ez egy populista projekt kapcsán, 120 millió euró a volumenának. Meg vagyok győződve arról, hogy nem tudjuk meggyőzni a polgárokat Európa hozzáadott értékéről, hogyha ingyenes internet hozzáférést biztosítunk számukra. Sokkal jobban működne az infrastruktúrális projektek révén, például a régiókhoz való hozzáférés javítása tekintetében. A Connecting Europe Facility program megmutatta a hozzáadott értékét, nagy infrastruktúrális projektekre van tehát szükség a szűk keresztmetek megszüntetéséhez. Ez a javaslat nem éri el ezt a célt. A bizottság elnöke Juncker vezette ezt be, anélkül, hogy a bizottság munkaprogramjában megtalálható lenne ez. Nagyon sok helyen van mert ingyenes internet, például éttermekben, más középületekben, és a bizottság nem is tudja, hogy van-e probléma, van-e igény, van-e kereslet erre, nem tudja, hogy mennyi polgárt lehet elérni ezen programon keresztül. Ez inkább egy nagy reklámkampány, és nem teszi lehetővé az európai adófizetők pénzének észszerű felhasználását. Az, hogy most a perifériális területekre jusson ez a pénz, ahol nincsenek is választók, de aztán ott legyen majd internet hozzáférés, hát nem tudom, mit csak erről, hogy ennek milyen kihatása lesz, hogyha egy maréknyi ember most ingyenes internet hozzáférést kap, sokkal nagyobb kihívások lennének ennél, és ezt a 120 millió eurót sokkal jobban fel lehetne máshol használni. Elnök úr, tudom, hogy a parlamentben mindig kompromisszumokat kell kötnünk, de számomra ez a javaslat egyfajta vörös vonal. Ez mindennek ellentmond, amit egy jó politika és jó igazgatás alatt értek. Ezt a javaslatot semmiféle körülmények között nem tudom támogatni. Nagyon köszönöm. Uh, thank you, Mr. Chairman. And, uh... Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm Zorinyó úr, köszönöm az árnyék előadóknak is a munkát. Amikor elkezdtem ezen javaslaton a munkát, akkor uh, eléggé vonakodó voltam, az LKR-es kollégák is értik, hogy ez egy olyan feladat, amely az egész csomagnak egy fontos része. Egyértelművé tettem, hogy konstruktív szerepet kívánok vállalni a munkában, hogyha megértjük, hogy ezzel a munkával ösztönözni akarunk egy valódi változást, valódi kulturális változást, és a digitális társadalomban az Európai Unióban valódi változást szeretnénk elérni a sűrűn lakott területeken és a külsőbb régiókban is. Szerintem ezt sikerült elérni, tényleg egy felrázó intézkedés lesz ez a jövőben nem fogom ezt, ennek a meghosszabbítását támogatni, ugyanis szerintem itt egy ösztönző lökésre van csak szükség. Értem hogy az mi nagyjából egyetértünk, Zori Nyúr pedig próbál a egyensúlyt találni a földrajzi szétosztás és a first come first third elf között. Átfogó hozzáállása van ehhez szükség. A szövegben, a, az A kompromisszum tervezetben amelyen éppen dolgozunk, elő is kerül a földrajzi egyensúly kérdése és a digitális szakadék kérdése. Vagyis az, hogy a külsőbb régiókban, a vidéki területeken nehezebb az internethez való hozzáférés. Ebben a kompromisszumos módosító javaslatban megpróbáljuk majd az utolsó mondatban ezt még egyértelműbbé tenni. Ami számomra még fontos, az az, hogy értékelnünk kell a munkát. Feedbackre, visszajelzésre van szükség, a bizottságnak monitoroznia kell a munkát. Nem akarok a részletekbe belemenni, hanem a bizottságnak vannak tanúsított munkatársai, külső munkatársai, ez hatalmas munka lesz egyébként, kíváncsian várom, hogy hogyan fogják ezt elvégezni, de a bizottsággal majd úgyis lesz egy konferenciánk a témában. Tehát értékelni kell, nem csak a teljes projektekre elköldött, elköltött forrásokat, hanem azt is, hogy van ennek ösztönző hatása, és a megfelelő ösztönző lökést megadták-e a projektek. Hogyha mondjuk az A önkormányzatban csinálok egy ilyen projektet, akkor a BCD önkormányzatban vajon lesz-e annak hatása? Lesz-e az egyik önkormányzatban végzett munkának hatása a többi önkormányzatra? Hogyha ezt sikerül elérni, akkor hátradőlhetünk, és azt mondhatjuk, hogy ez egy jó munka volt. De ehhez szükség van a bizottság értékelésére. Nem szeretnék részletekbe belemenni. Mondtam már, hogy kicsit vonakodtam a munka elején de most már várom a munkát, azt látom, hogy Zorinyó úrral jó a munka, a mostani tervezet pedig tudom támogatni az előbb említett feltételes, feltételekkel. Szilikiotis úr a GUE-tól. Köszönöm a szót. Nagyon produktív ez az eszmecsere. Az árnyék való egyeztetés során is nagyon gyümölcsöző munkát végeztünk. A prioritásokat, minden frakció prioritását szem előtt tartjuk. Egyetértek a előadóval, tényleg támogatnunk kell ezt a kezdeményezést. Szabad, ingyenes internet kapcsolódási lehetőséget kell adnunk a az állami hatóságokon keresztül beadtunk egy pár módosító javaslatot, kompromisszumra törekszünk mi, mi is. Szeretnénk az internetet ingyenessé tenni az egyetemeken, illetve a közterületeken. Szeretnénk garantálni, hogy legyen erre vonatkozó költségvetés, olyan költségvetés, amelyel a földrajzi egyensúlyt is meg tudjuk teremteni. Ugyanakkor ugyanakkor a javaslatban előkerül a first come, first served elv is. Szerintem ez a két ötlet, a földrajz és a first come, first served elv egymásnak ellent mondanak. Én kitörölném a szövegből a first come, first served elvet, és szerintem az önkormányzatoknak kell eldönteniük, hogy hogyan kívánják a kapcsolódásra vonatkozó célkitűzéseket megvalósítani. Szerintem olyan területekre is gondolnunk kell, mint a szigetek, a hegyi területek, a legkülső területek. Ezekre is gondolnunk kell, amikor az internet kapcsolat témáját vizsgáljuk. A társadalom minden egyes rétegét részesíteni kell az internet nyújtotta előnyökben. Az internet, tehát ingyenessé kell tenni, mindenféle kisbetűs, rejtett költség nélkül. Nem szabad, hogy például felhasználják a fogyasztóknak az adatait. Köszönöm, Blanco López úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Bemutattunk egy módosító indítványt, közösen, hogy azok az entitások, amelyek kedvezményezetjei ennek a programnak, legalább három éven keresztül részt kell, hogy vegyenek ebben. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az alkalmazás során más európai alapokkal való szinergiát próbáljunk meg teremteni, és a kevésbé fejlett vagy átmeneti helyzetben lévő régiókat is vonjuk be, hozzájárulva így a szociális és területi kohézióhoz az Európai Unióban, és hogy fel tudjunk lépni a digitális szakadék jelensége ellen. Ezen kívül azt gondolom, hogy garanciákat kellene bevezetnünk, hogy a nagyon magas kapacitású hálózatok minimális szintjét rögzíteni lehessen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Szeretném megkérni a bizottságtól a DG Connect képviselőjét, Harvard Dupuy urat, hogy szóljon hozzá. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Mi nagy mértékben pozitívnak tartjuk a szakbizottság többségének a véleményét. A bizottság számára a legnagyobb aggály az időkereté, és az előadó is ezt említette meg. Nagyon fontos számunkra, hogy ez a kezdeményezés a lehető leghamarabb elinduljon, és örülünk annak, hogy a parlamentben is gyorsítva akarják lezárni ezt a folyamatot. A mostanáig elhangzott megjegyzések arra mutattak rá, hogy a költségvetés valóban egy olyan terület, ami figyelmet igényel, hogy a trilóguson gyorsan meg lehessen állapodni erről a kezdeményezésről. Más dimenziók is említésre kerültek itt ma. Például a jogszabályok által bevezetett korlátozásokat csak pragmatikus értelemben lenne szabad használni. A többféle terület közötti egyensúly, illetve az elsőként érkezők kiszolgálása nem összebékíthetetlen, ezek nem zárják ki egymást kölcsönösen, és bár ez problémákat okoz többek számára is, a bizottság úgy gondolja, hogy a végrehajtási szakaszban ezeket a kuponokat igazságosan tudjuk elosztani Európában. Végül pedig, ami a komplementaritást illeti, a strukturális alapokkal vagy más finanszírozási forrásokkal, illetve ami az első felhívás értékelését illeti, ez is összecseng a mi céljainkkal, és nyugodtak lehetnek afelől, hogy mi továbbra is a jó irányítás és átláthatóság és a beszámoló készítési jó gyakorlatát fogjuk követni, és remélhetőleg pozitív hatással fog járni ez a rendszer Európa szerte. Köszönöm szépen! Köszönjük, Zorinyó kolléga! Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának hozzájárulásukért. Ugye a, az egyensúlyal kapcsolatos kérdés nagyon fontos kérdés lesz, illetve a költségvetéssel kapcsolatos kérdés nagyon fontos lesz a tegyások során. Persze a Költségvetési Szakbizottság is hallatni fogja a hangját ezzel kapcsolatosan. Egységesnek kell lennünk, és a trialógus sok során erőteljesen kell fellépnünk. Ugye itt 95 millió euró van erre a kezdeményezésre, de szerintem egy kicsit többet is kaphatunk. És aztán még ott vannak a strukturális alapok, a nemzeti források, amelyek szintén hozzájárulhatnak mindenhez. Nyilvánvaló, nyilvánvaló hogy, ez, hogy ez egy olyan eljárás, amelynek során folyamatosan dolgozunk, hogy jobb megoldásokat találjunk, különösen azon problémákra vonatkozóan, amelyek a definíciókhoz kapcsolódnak, vagy a korlátozásokhoz, itt utalnék arra, amit Sanders kolléga mondott, és az inkluzivitás inkluzivitás problémájára, amelyről a görög kolléga szólt. Ami pedig a monitorozás kérdését illeti, ezt is figyelembe vesszük a módosítóinkban. Jó egyensúlyt találtunk szerintem azon elv között, hogy aki előbb jön, az jut forráshoz. Itt ugyanis időkeretekre is szükség van, nem akarunk túlságosan gyorsan haladni, de azt hiszem, hogy a nemzeti programok lehetővé teszik a megfelelő kritériumok meghatározását, és így ez a logika first come, first served összekapcsolódik más elvekkel. Ami pedig az ECRS kolléga által mondottakat illeti, ahogyan ő maga is hangoztatta, az ECR frakció szerint lenne más módja ezen források felhasználásának, ezen pénz felhasználásának, más frakciók ezzel nem értenek egyet, mi pedig a lehető legjobban akarjuk felhasználni ezt a pénzügyi forrást erre a konkrét kezdeményezésre. Köszönöm. Köszönöm, eh, kedves kolléga. Hadd emlékeztesek mindenkit arra, hogy eh, Április 21-én fogunk erről szavazni, a plenárisról pedig később fogunk majd dönteni. Köszönöm szépen az előadónak és az árnyék előadóknak, és most következhet a 18. Eh, napi rendi pont. Az Európai Parlament Kutatószolgálatának szakértői bemutatják a Horizont 2020-ról készített Európai Végrehajtás Értékelési Tanulmányt. Eh, ők tehát eh, a saját belső kutatóink. Ó, és már itt is ülnek, köszönöm szépen, hogy feljöttek ide mellém. Az igazgató pedig hamarosan megérkezik. És nagyon szívesen hallgatjuk Önöket. Egy rövid prezentációt szeretnénk, mert itt van a jelentésünk is a Horizon 2020-as végrehajtásáról, de az majd a következő pont lesz. Soledad Cabezoi Ruiz ennek az előadója. Most pedig nagyon érdekesnek tartanánk, hogyha elmondanák, hogy mit gondolnak a mi értékelésünkről. És az önök részéről ez lesz majd nyilván a hozzászólásuk lényege. Parancsoljon! Mike Kauna, az Európai Parlament kutatószolgálatától. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék rámutatni, hogy a Horizon 2020-asnak ez az értékelése egy szélesebb körű értékelésnek a része, amit a hatásvizsgálati osztály eh, adott közre, és láthatják a dián, hogy mi más eh, értékeléseket végeztünk még. A három Horizon 2020-as prioritásról fogok beszélni, kutatási és ipari szempontból, és aztán átadom a szót a kollégámnak, aki más aspektusokat is megvizsgál. Amit szeretnénk hangsúlyozni, az az, hogy nagyon erőteljes támogatása van ennek a programnak, ugyanis a tudományos kiválóság hozzájárul a kutatási kiválósághoz és a versenyképességhez. Ennek a, az alkotóelemeit megnézve azt láthatjuk, hogy az Európai Kutatási Tanács nagyon erőteljes támogatást élvez, és ez egy valódi sikertörténet. A kutatási infrastruktúrák hozzájárultak különösen az elektronikus infrastruktúrák integrációjához. A jövőbeli és fejlődő technológiák szintén jelentősen hozzájárultak Európa vezető szerepéhez, olyan konkrét területeken, mint például a kvantumkommunikáció, nanoelektronika, halad, hal, fejlett robotika és komplex rendszerek. A Maris Klodowska-Curie cselekvések pedig nemzetközi tehetségeket vonzanak Európába, és hidat képeznek a kutatás, az oktatás és az innováció között. Ami az ipari vezető pozíciót illeti, az ipar nagyra értékeli azt, hogy az innovatív cselekvések nagyobb finanszírozást kapnak, különösen az új eszközökön, a KKV eszközön és az innovációs alapon keresztül, és ez ahhoz vezet, hogy olyan eszközöket is alkalmaznak, mint a közmagántársulások. Az alapkutatás csökkentett finanszírozása sajnos negatívan befolyásolja a kutatóintézeteket, és ezt érezni lehet. Azt is azonosítottuk, hogy a kutatás és az ipar közötti együttműködés főleg a közepes technológia készültségi szinten múlik. A lehetővé tevő és ipari technológiák területén a támogatások 52%-át üzleti szervezeteknek ítélik oda, bár ezek mindössze 26,7%-át teszik ki a teljes támogatásoknak. és különösen az infokommunikációs technológiák területében az általános megközelítést általában kielégítőnek tartják az olyan modern kívások leküzdésében, mint a big data, a szám, a számolási kapacitása, a felhők és az Internet of Things. Ami a társadalmi változásokat illeti, jelentős különbségek mutatkoznak a különböző kihívások között, különösen a magán for profit cégek esetében. Az intelligens zöld és integrált közlekedésben 55,3% a részvétel, tehát a magánszektor részvétele, miközben a biztonságos tiszta és hatékony energiában alacsonyabb, az egészség, demografikus változás és jólét esetében 27,2% és az Európa változó világban részben pedig csak 17,9%. Ezt részben a, az eleve meglévő különbségek magyarázzák a, ezen a területeken végzett kutatások területén, de a konkrét területek kiválasztása esetében úgy érezzük, hogy ezt még meg kell vizsgálni, de figyelembe kell venni az egyéb tevékenységeket is, például az innovatív gyógyszerek kezdeményezést. Ez volt tehát a három prioritás. És összefoglalva ezeket úgy gondoljuk, hogy van néhány kulcskérdés, amit figyelembe kell venni. Először is, hogy a rendkívül szelektív folyamatok arra vezetnek, hogy az elit intézmények kapnak több finanszírozást, és ez a széles körű részvételt lehetetlenné teszi. Az innováció nagyon sok Horizont 2020-as folyamatban alapvető fontosságú, és úgy gondoljuk, hogy ennek a lineáris jellege hátrányt jelent egyes szereplők és régiók számára. Hmm. Többen is hozzászóltak az agyelszívással kapcsolatban, ami Európa több részén súlyos gondokat okoz. És itt van még az is, hogy mindezek mögött az húzódik meg, hogyha Európának el kell érnie azt a célt, hogy a GDP 3%-át kutatásfejlesztésre fordítsa, akkor azzal is szembesül, hogy még egy millió új kutatót kell találnia, hogy ezt el tudja érni. Az ipari és kutatási résztvevők nagyra értékelik a multinacionális partnerségeket. Ez a Horizon 2020-nak is része, és ez fontos részét képezi az egész hozzáadott értéknek. De úgy érzik a résztvevők, hogy a nagy konzorciumok kezelése időnként túl nagy terhet ró rájuk. A résztvevők üdvözlik az egyszerűsítést, ami itt lezajlott, és úgy tűnik, hogy van még tere a fejlődésnek, különösen a belső költségek elszámolása és a szellemi tulajdonjog esetén. A tapasztalatcsere a programon belül növelni tudná az iparág részvételét. És arra a következtetésre jutottunk, hogy a program nem tudja elérni a rendkívül dinamikus és innovatív startupokat, amelyek másfajta finanszírozásra támaszkodnak, arra, hogy a kritikus időszakot túléljék. A nemzet és regionális programokkal való szinergia még csak most indult el, és még nehéz lenne ehhez hozzászólni, mert még nincsenek látható eredmények. De azt is megfigyeltük, hogy az Európai Strukturális és Beruházási Alapnak vannak olyan aspektusai, különösen az intelligens specializáció, amelyek nem igazán illeszkednek a széleskörű társadalmi kihívások megoldásához. Tehát a koncentrációt ösztönözzük egyik oldalról, másik oldalról viszont széleskörű kérdéseket szeretnénk megoldani. Az ajánlásaink tehát a következőek. Először a, a túl jelentkezés problémát okoz, és jobb tanácsot kellene adniuk a nemzeti kapcsolattartó pontoknak is. Az egymástól való tanulás is nagyon fontos, különösen a különböző társadalmi kihívások területén való tapasztalat fontos, és további haladásra van még szükség a társadalomtudományok és bölcsészet integrációjára. Ami az infokommunikációs technológiákat illeti, a tapasztalatok azt mutatják, hogy még mindig haladnunk kell, különösen a big data területén, és a, a halálvölgye típusú kihívás a finanszírozásban még mindig jellemző. És szeretném még azt elmondani, hogy az értékelő panelek különösen a magas technológiai készültségű szinteken kiegyensúlyozottabbak is lehetnének az összetételüket illetően, tehát ha jobban képviseltetnék magukat az üzleti érdekek. Nagyon szépen köszönjük. Most a kutatásról és az iparról beszéltünk, most pedig a gazdasági és finanszírozási aspektusok következnek a Horizon 2020-on belül. Köszönöm szépen. Ez is a Horizon 2020-as program értékelése gazdasági és pénzügyi szempontból. Én egy nagyon rövid prezentációt fogok most tartani, eh, ahogy ezt kérték is tőlem. Röviden elmondom a módszertant, amit alkalmaztunk, és eh, én is ajánlásokkal zárom. A módszertan úgy nézett ki, hogy megvizsgáltuk a különböző eszközöket, a Cordis adatbázis eh, adatait vizsgáltuk meg, ami az összes uniós finanszírozású programot tartalmazza. Megnéztük a Horizon 2020 munkaprogramjait, és az elemzésüket eh, ezen kívül interjúkra, másodlagos kutatásra és esettanulmányokra is alapoztuk. Ez nem egy nagyon alapos elemzés, ugyanis ez nagyon hosszú időt vett volna igénybe, ez egy magas szintű elemzés, de minden megállapításunk tényeken alapul, amit bizonyítani is tudunk. És más információt is felhasználtunk, ami a beszámolóban is található, de voltak olyan információk, amit nem tartottunk relevánsnak, és ezért ezeket nem építettük be az ajánlásainkba. A legfontosabb eredmények e, itt láthatók. Először is az érdekelt felek e, azt jelezték, hogy jó képük és jó véleményük van arról, hogy hogyan működik a program. Ez nem található meg a dián, de ez megelőzi azt, amit most mondani szeretnék. Most lássuk, hogy mik a legfontosabb eredmények. A Horizon program egyik célkitűzése az, hogy javítania kellene a foglalkoztatást és a növekedést Európában. És ez volt az egyik kérdés is, amit feltettek nekünk a tanulmány elején. Azt jelentették a résztvevők, hogy ezt nehéz megbecsülni. Először is azért, mert a hatás egyes esetekben több évet, akár több mint tíz évet is igénybe vehet és a program által tervezett egyes hatások az innováció formáját is ölthetik. Tehát nagyon nehéz számos mérőszám és mutatószám létezik, ami a program teljesítményét jelezni tudja, például szabadalmak, KKV-k részvétele, publikációk száma, de ezek túl általánosak, nem elég konkrétak az, a program egyes elemeit tekintve. Vannak különös nehézségek a program kapcsán, de most hadogorjak a harmadik pontra, ami azt jelenti, hogy az egyes érdekelt feleknek más véleményük van arról, hogy hogyan alakították ki ezt a programot. Egyesek úgy gondolják, hogy bizonyos iparágakat preferál a program másokkal szemben és mások pedig azt gondolják, hogy az alkalmazott kutatásra, vagy éppen az alapkutatásra kellene koncentrálni. Mások pedig azt említették, hogy másfajta egyensúlyt kellene kialakítani az olyan iparágak között, ahol hosszú a ciklus, és az olyanok között, ahol rövid. Tehát eh, hogyan tudjuk ezeket a különböző aggályokat eh, mind megoldani? Azt gondoljuk, hogy az egyértelmű válasz számukra az kell, hogy legyen, hogy a programot azokra a területekre koncentráltuk, ahol stratégiai prioritásaink léteznek. De hogy ezek a stratégiai prioritások hogyan kerültek kialakításra, az megint egy másik kérdés. A program célja az, hogy a, az emberek javára, a társadalom javára hozzon létre valamit. És úgy gondoljuk, hogy ez a hatástanulmányban is szerepelt, ami a Horizon 2020-ast kísérte. Az érdekelt felek előnyei jobban kapcsolódtak a prioritásokhoz, de ezeket a piac nem tudta elérni. Ezek voltak azok az externáliák, amelyeket a program egyes elemei hozhatnak a társadalomnak, tehát hogy ez átgyűrűzik más iparágakba is. Ezt még lehetne pontosítani. Megkérdeztük az érdekelt feleket a költségvetésről és azok elosztásáról, és azonnal kiderült, hogy az alacsony sikerráták és a túljelentkezés problémákat okoz. Lehet, hogy ez nem feltétlenül jelent problémát a programban, mert azt látjuk, hogy magas a részvételi arány, sok kutató vesz részt, és ezt pozitívnak tartjuk. Ez azt jelenti, hogy a kutatókat tájékoztatták, hajlandóak részt venni, és benyújtanak pályázatokat, részt akarnak venni a programban. Ha máshogy fogalmazzuk meg, akkor ha probléma lett volna, akkor a részvétel alacsony lett volna. És a program egyes elemeiben kevesen vettek részt, ezért előfordulhat, hogy a résztvevők száz százalékban sikeresek voltak. Ugyanakkor ennek káros hatása is lehet. Például azt hallottuk, hogy az egyes résztvevők megnézik a sikerrátát, mielőtt még jelentkeznének a programokra. És ennek eltántorító jellege lehet a kutatókra, és megakadályozhatja, hogy ők jelentkezzenek. fontos, hogy méltányosan bánjunk a kutatókkal. És az egyik olyan elem, amit felfedeztünk, az volt, hogy az egyes résztvevők aggodalmakat fejeztek ki az értékelési folyamattal kapcsolatban. Természetesen egyes problémák a kutatók frusztrációját jelezhetik, mert elveszítettek néhány pályázatot, de fontosnak tartjuk, hogy a teljes programnak eh, legitimitása legyen az értékelést illetően is. Tehát az átláthatóság hiányát eh, meg kell oldani, és eh, az értékelőknek szakértelemmel kell kiválasztani a megfelelő pályázatokat. Az egyszerűsítésben sikerült előrelépni az előző programhoz képest, de kaptunk még így is olyan aggályokat, hogy a már befutott kutatókat preferálják az értékelők, és ez ahhoz vezetett, hogy a pályázat író ügynökségek elszaporodtak, tehát ők készítik elő a pályázatokat az egyes jelentkezők számára. Egy másik következtetés, amit láttunk, az az, hogy egyes pályázóknak adják ezeket a pályázatokat. Két szakpolitikai célt próbálunk itt egyszerre elérni. Egyrésztről a program eh, tudományos kiválóságot eh, kíván eh, megvalósítani, másrésztről pedig az egész társadalomhoz kíván szólni. Most átugrok egy ilyet, és az ajánlásokra lépek. Először a probléma meghatározása fontos, illetve az, hogy miért így fogalmazták meg a célkitűzéseket. Jobban meg kell határozni, a, ami meg is történt, ezeket jobban át is kell adni az érdekelt feleknek. Másodszor a felhívások mértékét és tevékenységi körét újra lehetne értékelni, figyelembe véve, hogy a piaci kudarcokat is bele kellene ezekbe foglalni. Másodszor a kimenettel szoros figyelme kísérése is fontos lenne, hogy a piaci kudarcokat és a problémákat is fel tudjuk tárni. És végül egy kevésbé fontos elem, hogy a ellenőrzés legitimitást ad a projektnek. Az egyszerűsítés jól működik, de lehetne még némi iránymutatás arra vonatkozóan, hogy mik a leggyakoribb hibák, hogy a jelentkezők ne kövessék el ugyanezeket a hibákat a jelentkezéskor. Rendben, köszönöm. Nagyon köszönöm. Sajnálatos módon egy kicsit el vagyunk csúszva időben kollégák, szóval három úri ember, akik itt, van most, itt vannak most velünk, kettő kutató és egy nagyon jól ismert főigazgató úr, Robert Jan Smith, ők itt, itt lesznek velünk. A Horizont 2020 további értékelésénél is, a 9-es keretrendszer értékelésénél is, ez a következő napi rendi pontunk. Tehát, hogyha rövid kérdéseik vannak, akkor azt feltehetik. A programidőközi értékelése és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében folytatandó eszmecsere után is, most is, vagy utána is. Kicsit le vagyunk maradva időben, hogyha tényleg rövid kérdéseket akarnak feltenni, nem megjegyzéseket tenni, csak kérdéseket, akkor erre van lehetőség. Nibler asszony, Kérem, hogy röviden. Jó, akkor utána, rendben. Akkor jön is a következő jelentés. Soledad Cabezon Ruiz az előadónk. Ön nagyon jól ismeri ezt a témát. Cabezon Ruiz asszony, kérem, kezdje meg előadóként az eszmecserét. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is röviden fogalmazni, hogy a vitának is helyet adjak, tehát hogy mindenki hozzá tudjon szólni. Azzal kezdeném, hogy a jelentéstervezetnek az a célja, hogy fenntartsa, hogy megteremtse az egyensúlyt az érdekek és az elhangzott álláspontok között. A részvételek, illetve az úgynevezett tudományos és egyetemi háromszög valamennyi tagjának. 2015-ben jött létre ez a program, és azért nagyon jó, hogy most készült erről egy jelentés, és hogy kaptunk a kutatószolgálattól egy ilyen elemzést. És voltak missziók is olyan országokban, mint Spanyolország, Portugália, Lengyelország és Németország, hogy láthassuk, hogyan vesznek részt az egyes országok ebben a programban, és ekkor állami és magánintézeteket is felkerestünk. Először is általánosabb értelemben szeretnék azzal indítani, hogy nagyon pozitívan értékelem ezt a programot. Nem csak önmagában azért, mert a résztvevők így értékelték, hanem szerintem is nagyon pozitív ez a program, és ezért én azt szeretném, hogyha megerősítenénk a programot. Másodszor egyetértek az elhangzottakkal. A stabilitás és kiszámíthatóság nagyon fontos, és a következő keretprogramban is figyelembe kell venni, hogy mit értékeltünk annyira pozitívan a mostaniban. És az általános megfontolásoknál a kiválóság fogalmát prioritásként kell kezelni, és a Horizon 2020-as programot is e körül építettük fel. A Horizon 2020-as program egy nagyon nehéz gazdasági helyzetben született, ahol a versenyképesség és az európai innováció javításának küldetése fontos célkitűzésé vált. Ez felhívja a figyelmet arra is, amit az elmúlt években már többen javasoltak, és amit a jövőben is figyelembe kellene venni. A populizmus, a szekuritás problémája, az idegen gyűlölet, a terrorizmus, ezek ismert problémák. És konkrétabban azt szeretném még elmondani, hogy a költségvetés, illetve a finanszírozás milyen problémákkal küzd. A Horizon 2020-as hatalmas siker, mert intenzíven részt vennek benne azok, akiknek ezt szánták, és nagyon sok fontos projekt indult el, ennek révén, de tudatában vagyok annak is, hogy csak 14% kap finanszírozást. Figyelembe kell venni, hogy a finanszírozást nem kapott projektek is kiváló minőségűek. És egy dolgot szeretnék mondani. Bár a parlament már jelentősen növelte a nyolcadik program költségvetését, a következő programban még nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség. Konkrétabban 100 milliárd euróról van itt szó a keretprogram jelenlegi szakaszában. De annak ellenére, hogy a 2020-as program nagyon fontos volt, a világ egyik legnagyobb kutatási programja volt, nem tudja megoldani az összes problémát, de ez az egyetlen olyan európai program, ami ennyire segíti a versenyképességet. Minden ország erőfeszítést tett, hogy elérje a megfelelő százalék arányt, a 3 százalékot, és ez nagyon fontos, erőfeszítést kell tennie minden országnak, és az iparágaknak is. A magáncégek szintén jelentős erőfeszítéseket tesznek, de szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy szükségesnek tűnik az, hogy nagyobb mértékben vegyenek részt a kis- és középvállalkozások. Ugyanis az Európai Gazdaság Szövetének 90%-át ezek adják. mondjam, kérem, olvasson sokkal, de sokkal lassabban, mert a tolmácsok így nem tudják követni. Tehát nem hallunk mindent, amit ön mondani szeretne. Elveszítjük az információt. Az első gondolat tehát az, hogy több pénzre van szükség de folytatom, és lassabban fogok olvasni. Másodszor. A kutatás és innováció a társadalomról és a társadalomnak szól. A Horizont 2020-as eh, más választ ad a társadalmi kihívásokra, és ezért eh, fontos, hogy eh, a társadalom számára valóban előnyös legyen az eredmény, és hogy ne növelje ez az egyenlőtlenséget. Különösen hangsúlyosnak tartjuk a tudományos diplomáciát, különösen most, amikor új szociális kihívások jelentkeztek. Sajnálatosnak tartjuk, hogy 5%-ról csak 2,8%-ra csökkent az együttműködés aránya a Horizon 2020-asban. Ami a tudományos együttműködést és kiválóságot illeti, a kutatószolgálat tanulmányában is szerepel, hogy több kiváló régióra és kiválósági központra van szükség. Ezeknek a központoknak nem kell versenyezniük egymással, de több régióra van szükség. Az agyelszívás és a koncentráció csak akkor elkerülhető, hogyha elemezzük a fizetéseket, és az a legjobb kiválósági szempontokat úgy kell értékelni, hogy ne diszkrimináljunk a projektek között talán hozzátehetne még valamit záró hozzászólásként. Igen, a társadalomtudományokkal kapcsolatban elhangzott, hogy több horizontalitásra van szükség, és jobban figyelembe kéne venni a szinergiát. A kutószolgálat elmondja, hogy itt kevés idejük volt csak. Szerintem egy globálisabb jövőkép kell ahhoz, hogy el tudjuk érni ezt a szinergiát. Ehhez koordinációra van szükség. A strukturális alapokat a K plusz F-re is fel kell használni, és természetesen az egyes jogszabályok közötti kompatibilitás is fontos. Sikerült elérni az 50%-os arányt, de a panelekben is legalább 40% kell, hogy legyen a nők aránya. A nemek egyen, közti egyenlőség perspektívát is figyelembe kell venni, mert nem szabad azonnal feltételezni, hogy hasonló módon részesülnek a nők is, mint a férfiak. Mindjárt befejezem. Az értékelés esetében a kiválóságnál meg, jobban meg kell határozni, hogy miről van szó, jobb átláthatóság kell, és, és még a nyitott tudományra elmondanám, hogy ennek kötelezőnek kell lennie. Nagyon nagy egyenlőtlenségek mutatkoznak ebben, és itt 0% kellene, hogy legyen a zárt tudomány aránya. A projektek méretét ki kellene egyensúlyozni az iparágakkal is. Azt gondolom, hogy az iparágak és a nagy, nagyobb cégek részt vehetnének azokban a projektekben, amelyek egyértelműen hozzáadott értéket teremtenek európai szinten. Köszönjük szépen, asszonyom! Lehet még majd hozzátenni valamit később is, talán összefoglalva ezt. Mert most az árnyék előadók következnek. Elnézést! Uh, well... Az egyik uh, képviselőnk, Angelika Nyilov pedig uh, szeretett volna egy pár szót szólni és kérdezni, majd pedig folytatjuk az árnyék előadókkal. Nébler asszony. Köszönöm kedves öntől, egészen rövidre fogom, szeretnék a bizottság mindhárom képviselőnek köszönetet mondani ősz, őszinte és nyílt elemzésükért. A Horizont 2020 értékelése kapcsán azt hiszem nagyon nyíltan kell beszélnünk, nem mondhatjuk, hogy minden csodálatos és szép, hanem részletekbe kell bocsátkozni, ők ezt megtették, megmutatták, hogy hol van még igény javításra, korrekcióra a folyó programok kapcsán. Ez nagyon tetszett nekem, ezt el kell mondanom, mert általában a bizottság javasol, mi meg kritizálunk, de ezt a nyílt párbeszédet nagyon jónak tartom. Ha jól értettem az üzenetüket, a Horizont 2020-nál az alapkutatásnál, alapkutatóstól elmozdultunk az innováció kutatás irányába, több szereplőt akarunk, több pályázót akarunk bekötni a programokba, és hogyha helyesen értettem, akkor, ahogyan önök ezt őszintén mondták, ez nem valósult meg, ezt nem értük el. Tehát továbbra is ugyanaz a koncentráció, mint eddig. Rengeteg pályázó van, de nagyon sokan demotiváltak, hogy újabb pályázatokban vegyenek részt, mert nem sikerült az elsőn nyerniük. Azt hiszem, hogy még pontosabbnak kell, hogy legyen pontosabb kírásokra lesz majd szükség. Nem tudom, hogy a jellegi keretben, a Horizont 2020 keretében hogyan lehet még jobban elérni a célkitűzéseinket. És a kollégáknak még, ha elmondhatom, hogy a köz jó lenne még impulzus nyerni a KKV szemére is. Nagyon köszönöm, most pedig folytatjuk az árnyék előadókkal. Kudricka asszony a néppárt részéről. Nagyon köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék elnézést kérni. Azt gondoltam, hogy Angelika az árnyék előadónk, ugyanis már megjegyzéseket tett az elhangzottakhoz közvetlenül a bemutatott jelentéshez, tehát megjegyzéseket fűzött. Lesz majd vita, de az előadók ezt nagyon várják. Először szeretnék köszönetet mondani Szoledádnak. Nagyon jó munkát végeztél, látszik, hogy sok erőfeszítés van ebben a jelentésben, amely igen érdekes. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem módosíthatjuk azt, de minden esetre szeretnék gratulálni a kiváló munkádhoz. A javaslataink a 9. keretprogramra vonatkoznak legfőképpen. Sok találkozó, parlamenti ülés, Spanyolországba, Portugáliába, Németországba, Lengyelországba tett látogatás során közvetlenül találkoztunk tudósokkal és az ipar képviselőivel. Meghallgattuk, hogy milyen problémáik, milyen megjegyzéseik vannak. Milyen megjegyzésekkel élnénk mi? Egyetértünk számos javaslattal. Egyetértünk a költségvetést a következő keretprogramra tényleg 100 milliárd euróra kellene növelni. Azt gondoljuk, hogy a három pilléres rendszert meg kell hagyni, viszont a harmadik pillért, társadalmi kihívások, ezt rugalmasabbá kellene tenni. Természetesen több szinergiát fogunk kérni a 9. keretprogram és a strukturális alapok között. Az FC és az egyéb strukturális alapok között. Véleményünk szerint az állami segítségnyújtási programok között is nagyobb szinergiát kellene teremteni a tagállamok között, és egyszerűsíteni, valamint átláthatóvá kellene tenni az állami, illetve a magánszféra együttműködése. Például az Európai Innovációs Tanácsnak a megalakítására gondolok itt. Fontos, amit Szoledád mondott, tényleg nagyobb egyensúlyra van szükségünk a tudomány és az innováció finanszírozása területén, illetve a kicsi és a nagy projektek finanszírozásának területén. Az együttes kutatást kell támogatnunk, erre is tett már említést Szoledád. A védelmi kutatásokat ki kellene venni a 9. keretprogramról. A bizottság ebbe az irányba mozdul már most. Ami a legfontosabb az új 9. keretprogramban, az az, hogy ezt a többletet, az, hogy többen jelentkeznek a, a programokra, ezt megfelelően kell kezelnünk, és azt is, hogy igen, keveseknek sikerül beválasztást bebocsátást nyerni ezekbe a programokba. A 9. keretprogram keretében ezt is kezelnünk kell. Mindig, ezt mindig mondom, tehát ez nem újdonság. Nagyobb, több eszközre van szükség, nem csak azért, hogy a részvevőknek a körét bővítsük, hanem több követésre is van szükség. Ami a nők témáját illeti, előkerült ez is, egyetértek abban, hogy kevés nő dolgozik azokban a bizottságokban, amelyek a jelentkezéseket értékelik. Szerintem a bizottságnak valamit kellene tennie ez ügyben. Azzal azonban nem értek egyet, amit itt leírtak, vagyis hogy kellene lenni egy plusz kritériumnak, amelynek, a kere, amelynek megfelelően a női e, tudósokat előnyben kell részesíteni a jelentkezők közül. A, egyetlen egy női tudós szerintem még a legfeministábbak sem örülnének ennek. Nem örülnének ilyen kritériumnak ugyanis e, ezzel azt üzennénk, hogy ők gyengébbek, mint a férfi kollégáik, külön kritérium kell nekik ahhoz, hogy bejussanak a programba. Úgyhogy e, ezt mi a kiválóság területén szeretnénk versenyezni, versenyeztetni, nem akarunk ilyen prioritásokat adni. Persze legyenek, legyen több nő, de ne legyen ilyen kritérium. Végezetül pedig Megáld úrnak szeretnék köszönetet mondani, amiért ilyen jól tudtunk együttműködni a megjegyzéseink kidolgozásában. Köszönöm az összes árnyék előadónak. Nagyon aktívan dolgoztunk együtt. Köszönöm, Elkár. Köszönöm, elnök úr. Rövidre fogom a mondandómat. Nagyon elégedett vagyok ezzel a beszámolóval. Jó, hogy elgondolkodunk ezen a témán, ugye itt különféle missziókat is végrehajtottunk a jelentés keretében. Köszönetet mondok a bizottságnak is, amely rendkívül hasznos és objektív információkat szolgáltatott nekünk a Horizont 2020 munkacsoport keretében. Itt a parlamenten belül is ezért köszönetet mondok. Néhány pontot emelnék ki, melyek fontosak számomra. Elhangzott már, hogy a Horizont 2020 követő programnak nagyobb büdzsére lesz majd szüksége, tekintettel a Brexitre, természetesen nagyon alaposan át kell mindezt gondolni. Felhasználó barát verziójára lesz szükségünk a Horizont 2020-nak. Megállapíthatjuk, hogy a gazdaság szemre alig volt Horizont 2020-as projekt. Az bürokratikus terhet már csökkentették ugyan, de még további csökkentésre van itt szükség. És az elutasított projektek tárgyában több információra lenne szükség, hiszen a vállalatoknak tudniuk kell tanulniuk ebből. Ez ugyanis csökkenthetné a frusztrációjukat. A tanácsadók hiánya egy probléma, de az ilyenfajta tanácsadók az egyetlen lehetőségek a KKV-k szemre, hogy részt vegyenek ilyenfajta projektekben. teljesebb, szigorúbb kiválasztásra van szükség az első pályázásnál, hogy a sikerkvótát ilyen úton is tudjuk javítani. És ami aztán a második szakaszt illeti, ez gyakran jelent idő pazarlást a vállalatok számára. Aztán a kiválósági jelzést illetően azt hiszem, hogy ezt jobban kellene valorizálni, mert jelenleg ez egy üres elnevezés, és a nemzeti projekteket ezáltal nem lehet támogatni az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályok okán, valamint a Horizont 2020 és a strukturális alapok forrásai közötti szinergián is van még mit javítani. A kiválósági pecsét vagy jelzés szerintem alapjában, mivel jó projekt, szeretném Önöket meghívni egy rendezvényre, melyre hétfőn kerül sor, én szervezem ezt. Káros Moredes biztos tíz konkrét ajánlást fog kapni ezen a rendezvényen, hogy a Horizont 2020 projektet felhasználó barátabbá tegye. Köszönöm. Nagyon jó ötlet. Vérink asszony az Álde részéről. Köszönöm szépen. Én is szeretnék jó napot kívánni mindenkinek, üdvözlök mindenkit. Köszönöm Szolidádnak ezt a jó jelentést, és köszönöm a jó együttműködést a bizottsággal. Egyetértek az előttem szólókkal, a kedvező elemeket illetően, hogy világos megkülönböztetést tesznek a hadikutatás és a polgári célú kutatás között. Az alapvető pozitív hangnemet is üdvözlöm a Horizont 2020 kapcsán, és szeretném még hozzáfűzni, hogy az Európai Keretprogram explicit hozadott értékét ki kell emelni a kutatási programok esetében. Lehet konkrét példákkal is élni. Szerintem itt egy-két dolog még hiányzik a jelentésből az ipar vagy a gazdaság részesedése a Horizont 2020-ban csekély. Ugyanakkor fontos lenne ez a részvétel. A nagyvállalatok érdekeit figyelembe kell venni az innovációs rendszerben, és ez segíti a KKV-kat, amelyek részben a nagyvállalatok szárnyai alatt tudnak virágzóan működni. Kaptunk néhány információt, és az világosan mutatja, hogy itt hozzáadott érték teremtődik. Másodszorban a jelentés több ízben kitér a kiválóságra, mint kritériumra, és ez természetesen kedvezően értékelendő. Azonban azzal nem értek egyet, hogy önök egyfajta földrajzi irányítást akarnak kritériumként be földrajzi szórást akarnak kritériumként bevezetni, erről nem lehet szó. A Horizont 2020-nak a kiválóságot kell finanszíroznia. A Horizont 2020 nem a regionális politika alkotó része. Teljes mértékben támogatom azt, hogy a strukturális alapokkal való szinergiákat kihasználjuk. Ugye ennek is van kutatáshoz kapcsolódó vetülete, de ezt még tovább lehet fejleszteni, hogy a régi és új tagok közötti különbségeket csökkentsük. Az EU 2013-ban kevesebb közpénzt adnak ki a kutatásra és a fejlesztésre, ez látható. És nagyon érdekes az a felismerés is, hogy még hosszú utat kell megtenniük, hogy csatlakozzanak az élenjárókhoz, és több forrást kell számukra biztosítani a Horizont 2020-ból. Egy dolog világos, a Horizont 2020 kutatási programként nagy hozzáadott értéket teremt, nagy tudás hoz létre, és hozzájárul az innovatív versenyképes gazdaság kialakításához a kutatás és a fejlesztés egyensúlya, illetve az innováció egyensúlya révén, amelyet meg kell őrizni. Az új kutatási programnak katalizátornak kell lennie továbbra is az erős és teljesítőképes gazdaság kialakítása irányában. erről, Örülök már erről az együttműködésnek. Köszönöm, Delunde úr, a zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr! Üdvözlöm a jelentéstervezetet. Szerintem jó nyomon jár az előadó, ami az Európai Unió kutatás és innovációs szükségleteit illeti. Három vetületre szeretnék rávilágítani. Először is összességében egyetértünk a mostani struktúrával, ezt nem kell nagy, nagyban átalakítani. Jó ö, alapot teremtett a bürokrácia csökkentésére. Második dolog, a tagállamok költés hiánya hatalmas probléma. Ez az egyik legnagyobb, elve, legnagyobb oka annak, hogy kevesen használják ki ezeket az alapokat. Szeretne, a, szeretné az Európai Unió, hogyha a tagállamok jobban felhasználnák ezeket az alapokat a 20 stratégia keretében. Következő dolog kiválóság, kiválóság elve. Ez kell, hogy legyen a legfontosabb kritérium a három pillér között. A költés és az országos költségvetés közötti különbség jól mutatja, hogy a Horizon 2020 nem szabad, hogy kapacitásépítési eszköz legyen, ugyanis arra ott van a kohéziós politika. A kiválóság megtartása alapvető fontosságú, így tudunk ugyanis versenyképesek és innovatívak lenni Európában. A következő keretprogramra fel kell készülnünk, el kell döntenünk, hogy a hatásokat hogyan értékeljük, a projektek hatásait. Ezt jól támogatja az EPRS értékezés, értékelési programja, amiről hallhatunk. Az Európai Unió szeretné a, a klímaváltozás kérdését megfelelően kezelni, ki kell használnunk a mostani lendületet ehhez. Köszönöm, kolléga, Ellen úr. Néppárti koordinátorként szeretnék egy észrevételt tenni. Értem a mai ügymenetet, de sajnos a jelentéstevő nem kapott hosszabb időt a szólásra. Ugye itt a középtávú felülvizsgálatokat láthattuk a végrehajtásnál, aztán amikor az új programot kialakítjuk, aztán a szabályokat, és aztán a jövő bemutató szabályokat kell kialakítani, tehát itt négy jelentést fogtunk össze egyben, és a munkacsoport már 16-szor konzultált az érintettekkel, és most, amikor szakbizottsági szinten tárgyaljuk ezt a témát, akkor elég időre van szükség, hogy egy 1500 oldalas, 14 delegált jogi aktusból álló joganyagot kimerítően meg tudjuk tárgyalni. Ugye a jelentéstevő ezt összefogja, a múltra is irányul ez, de a jövőre is, az új programmal, tehát elegendő időre van itt szükség, hogy eleget tudjunk beszélni erről, mert így különben ér, értelmetlenül csak kulcsszavakban beszélünk. Röviden, a költségvetést illetően talán ambiciózusabbnak kell lennünk a költségvetést, illetően az elnök az elmúlt napokban 120 milliárdos büdzsét javasolt. Itt ugye abból a logikából kiindulva kellene magasabb számadatot megnevezni, hogy itt 3%-et kellene a GDP-nek kutatásra használni, és hogyha 2020-ig ezt el akarjuk élni a tagállamok szintjén, akkor itt nem politikai követelésként, de a következő keretprogramban 225 milliárd eurós költségvetésre lenne szükség. Tehát, hogyha ennek a felét sem követeljük, amit már a határozatok, a tanács határozata is előírnak, akkor azt hiszem, hogy alapjában véve a költségvetési javaslattal már a 2020-as célt is feladtuk. Tehát az elnök javaslatát gondoljuk át, hogy esetleg 120 milliárd eurós követelménnyel tudunk-e beszélni a tárgyalásba, és kérdés az, hogy a 3%-os célral egyáltalán elérünk-e valamit. Aztán három fő téma, amiről még nem beszéltünk, a részvételi szabályokról beszéltünk, ezzel kapcsolatban lesz félidős felülvizsgálat. Nos, az előttem szólók már elmondták, hogy nagyon ö, fontos dolgok vannak, nem a modellt kell itt teljes mértékben megváltoztatni, hanem a funding modellt vizsgáljuk meg, mit is jelent ez pontosan. Ö, aztán a második téma a legfontosabb szerintem. A funding modell keretében a szabályok keretében beszélni kell arról, hogy az auditokat hogyan lehet csökkenteni. Itt ez az egyszerűsítés fennmaradó témája. A bizottság nagyon sokat tett a Horizont 2020 kapcsán, de a fennmaradó téma az, hogy valóban három-négy audit szintre van-e szükség. A számvevőszékkel, a költségvetési szakbizottsággal szerintem ki kell alakítani az ezirányú ambíciókat, ez is ide tartozik ez a jelentéshez. És az utolsó téma, amit mindenképpen meg kell tennünk, ha szinergiákról beszélünk, ne legyünk túlságosan homályosak. Két nagy szinergia téma van itt, az egyik a widening és a strukturális alapokhoz vezető híd. Itt valóban egyfajta ösztönző hatást kell elérni, hogy a strukturális alapok révén több pénzt folyassunk ebbe a programba, és aztán itt a nagy joint undertakingseket ki kell használni a regionalizálás céljaira, amikor kísérleti projektek indulnak a régióban, ezeket össze kell kötni a struktúrás alapok forrásaival, ez nagyon nagy ösztönző hatással járhat a program rendelkezésére álló forrásokon túlmenően is. És az utolsó pont az innováció, vagy ahogy a biztos említette, azt kellene itt átgondolni, hogyha megnézzük az innovációs köröket, akkor mit is fedünk le egyáltalán valójában ezzel a programmal? Ez egyfajta matrix szemlélet, és szerintem nagyon fontos téma ez, mert itt megint csak előrelépést kellene elérni az innovatív modellek és a gazdasági növekedés irányába. És azt hiszem, hogy ez az ISZ ez egyfajta kiinduló pont csupán. Fontos, hogy a programot ebből az irányból is meg kell vizsgálnunk. És az utolsó pont, ez egyébként itt már említésre került, az egyetlen, amivel nagy gondjaim vannak a jelentéstevő anyagában, Ugye 20 évig harcoltunk, hogy ez legyen az egyedüli kiválósági program. Rengeteg kritérium van itt, az esélyegyenlőség, a földrajzi szempontok és a többi és a többi vonatkozásában. Itt, hogyha kinyitjuk Pandora szerencéjét, akkor milliárd alkritérium lesz itt lehetséges, legyünk elég bátrak, ambiciózusak vagyunk az újonnan belépők, a KKV-k irányában és a többi, de a kiválóságot azt sziklaszilárdban meg kell védeni, ez a legnagyobb kutatási program a világon, és ha valakit kitüntetünk, ugye tudni kell, hogy ez nem strukturális program. Köszönöm, az előadó majd össze fogja um, foglalni a dolgokat. Az FP9 keretprogramnak köszönöm, hogy ilyen jól összefoglalta a lényegét. Borelli úr, röviden elmondanám, hogy a néppárt mit is gond, ugye mit is gondolt a néppárt, erre szeretnék reflektálni, illetve az áldéra is. Az áldéval abszolút egyetértek. Egy érre szeretnék csak koncentrálni, azzal kapcsolatosan, hogy a véleménynek az egyik részében konkrétan utalnak az együttműködésre az egyetemek és a nagy vállalatok, nagyipari vállalatok között a kutatás és az innováció területén. Véleményem szerint itt aggasztó lehet ez a, ez a jel, ugyanis én Európa olyan részéről jövök, olyan országból jövök, amely összességében nem éri el a célkitűzéseket, amelyeket el kellene érni a kutatás területén, viszont a régióm, Lombardia, az egyik olyan ország, ahol, az egész, ahol egész Európában a legtöbb kutatási befejlesztés történik. Azt látom, hogy ez a vélemény, főleg a 31-es bekezdése nem felel meg az ottani valóságnak, vannak. Nem lehet kettőfajta kapcsolatot kialakítani az egyetem és a nagyipari ipar között. Veszélyes lehet ugyanis az ösztöndíjaknak a rendszerét csak az egyetemnek, a hiteleket pedig csak az iparnak adni, azt gondolván, hogy már az önellátás az, az működik kutatás innováció területén. A kutatás és az innováció ereje abban áll, hogy együttműködést alakítunk ki az egyetem és a nagy vállalatok között. A KKV-k nak is kell innovációt végezniük. Na már most, hogyha a nagy ipari vállalatokat támogatjuk az innováció területén, akkor azt látom, hogy nálunk ez a jelenség, ez a konvergencia a KKV-k és a nagy ö, iparok, valamint az egyetemek között, az, ö, az nem fog működni. Hogyha azt gondoljuk, hogy a nagyvállalatok már eléggé érettek, és képesek saját maguk finanszírozni a mm, kutatást, akkor azzal csak csökkenhet a földrészünkön a, a kutatásnak, illetve az innovációnak a támogatottsága. Köszönöm a néppártnak a 31-es cikkel kapcsolatos felszólalását. Nagyon köszönöm, kedves kolléga, most pedig az Európai Bizottságé a szó. Itt van két perc, nem? Nem sokkal. Több. Nagyon kedves, köszönöm elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az EPR-nek a munkához. Szerintem ez egy igen lenyűgöző munka. Szeretnék köszönetet mondani a fantasztikus véleményért is, illetve az árnyék előadóknak is a munkájukért. Szerintem nagyon jól mutatja, hogy a Horizont 2020 középtávon milyen sikeres, szerintem igen jó lett ez a jelentés. Hogyha a Horizont 2020-nak a sikeréről beszélünk, akkor önöknek lehetünk hálásak, ugyanis önök vannak ott végig, az új az újak bevonásánál. 40, 40 a részvét a részvevőknek 40%-a új, tehát nem egy ö, öreg csapatról van itt szó, és mindez önöknek köszönhető. Van, ahol 80, ahol 6 hónap alatt már ki is lehet derülteni, hogy ki vesz részt a programokban. Önök támogatták azt, hogy a KKV-k felé nyissunk, Úgyhogy ebből a nézőpontból szerintem a siker az nagyban önöknek, az önök munkájának köszönhető, az önök részvételének, erőfeszítésének köszönhető. Ez nem jelenti azt, hogy minden csodás, a vélemény is elmondja, hogy mit lehetne továbbfejleszteni. De szerintem a legnagyobb probléma, amelyel most szemben szemed szembe találjuk magunkat, az a jelentkezőknek a száma. Um, olyan sok javaslatot kapunk, jelentkezést kapunk, hogy azokat nem tudjuk mind-mind támogatni. Ez is mutatja, hogy milyen sok innovációs, top tudományi potenciál van Európában. Elképesztő, hogy a tudomány, illetve az innováció területén milyen munkát is végzünk. Több pénzre van szükségünk. Ismételten láthatjuk, hogy az önök javaslata, a 100 milliárdos javaslat jobb, mint a 80 milliárdos javaslat, amelyet mi dolgoztunk ki. Szerintem ez a legnagyobb ö, problémánk most jelenleg. Nem szeretnék részletekbe menően ö, belemenni a különböző felvetett kérdésekbe. A két szakaszos értékelésről beszéltünk, ezeket vizsgálni fogjuk. Van egy elem a MEA véleménynek, amely nehezen elfogadható számunkra. Ez a földrajzi kritérium bevétele az értékelési folyamatba azt látjuk, hogy ha elkezdjük szelektál, elkezdünk szelektálni a projektek között, között, még hogyha földrajzi alapon tesszük is azt, szerintem azzal nagyon sokat veszítünk, és ez nem Um, szolgálja Európa és az európai versenyképesség érdekeit. Itt van csak nézeteltérésünk. Mi nem szeretnénk több, mm, region, több kiválósági régiót létrehozni. Nem akarjuk azt, hogy hogy ez így legyen, éppen ezért van szükség szinergiára a strukturális alapokkal. Ezért dolgozunk olyan keményen a regi főigazgatósággal, hogy a 300 milliárdból már ugye 60 milliárdot kaptak a kapacitásépítésre az innováció területén. Hidat kell tehát képezni. A Horizon 2020-nak ez nem feladata, a strukturális alapoknak a feladata ez. Nekünk a Horizon 2020-nak a kiválóság támogatása, ösztönzése a célunk. Ezt a két célkitűzést külön kell kezelnünk. Tudom, hogy sietnünk kell, úgyhogy röviden itt le is zárnám. Tényleg köszönöm a véleményt, köszönöm az előadó, illetve a vélem, az árnyék előadóknak a munkáját. Fantasztikus együttműködés volt. Már várom, hogy együtt aláírjam önökkel ezt a munkát. Nagyon köszönöm, köszönöm főigazgató úr. Az együttműködésünk már régre nyílik, nyúlik vissza. Remélem ez a jövőben is így fog folytatódni. Röviden esetleg a tudósok vagy inkább válaszok, de nagyon röviden. Hogyha szeretnének válaszolni valamilyen kérdésre, felvetésre, kérem, ezt röviden tegyék. Nagyon örültem, hogy a közönség soraiból többen is azt mondták, hogy ezek nem strukturális alapok. Ezzel abszolút egyetértek, éppen ezért jobban be kell vonni az embereket, a nemtől függetlenül, földrajzi régiótól függetlenül. Szerintem így a programot sokszínűbbé tehetnénk. Hogyha a programot megtartjuk, akkor ugye más célkitűzéseket nem tudunk majd elérni. Ezt szerettem volna csak mondani. Egy megjegyzésem lenne nekem is. Emlékeztünk kell, tudnunk kell, hogy a kétharmada a teljesítménynövelésnek nem új ötlet, hanem már létező jó ötletnek a lemásolása. Az, hogy a tudománynak különböző eredményeit láthatjuk, a szentkívül fontos folyamatoknak az eredménye. Az európai gazdasághoz így tudunk hozzájárulni. Köszönöm az előadónak a természetszót. Muy breve, en primer lugar, gracias. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok hozzászólni. Először is köszönöm minden résztvevőnek a hozzászólásukat a vitához. És annyit szeretnék mondani, hogy az a fontos, hogy együtt dolgozzunk, és végén konszenzusra jussunk. Ami az ipar részvételét illeti, nem akarom, hogy ezt úgy értelmezze bárki, hogy az ipar ne vegyen részt, vagy kevésbé vegyen részt. Arról van szó, hogy egy versenyképesebb Európát akarunk létrehozni. Ehhez szükség van az erőforrások hatékony használatára, és arra, hogy jobban tudjanak részt venni a kisebb és közepes vállalkozások is, ami egy kihívás a versenyképességben. És a legutolsó dolog, amit mondani szeretnék, hogy tisztában voltam azzal, hogy ez vitát fog generálni, de én pontosan ezt akartam elérni. Újra kell ezt terveznünk, több kiválósági központot kell létrehozni, több kiváló régiót kell létrehozni, egy millió új kutatóra van szükségünk. Szóval a vita most nyitva van, jobban ki kell szélesíteni a kiválóságok hálózatát. Ez a projekt példája annak, hogy hogyan épül fel Európa. Folytatnunk kell Európa építését, és biztos vagyok benne, hogy a jövő héten folytatott munkával közösen el fogjuk ezt érni, mert ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy a Horizon 2020 és az azután következő programok megkapják a szükséges támogatást. Köszönöm. Okay, okay, madam. I... Köszönöm. Mindent értek. Nagyon fontos ez az csere, úgyhogy ha valamit szeretnének hozzátenni, vagy kérdezni, valamilyen plusz kérdést feltenni a tudósainknak, akkor itt az időn. Köszönjük, főigazgató úr, köszönjük, hogy ilyen tömören és ilyen jól összefoglalta a kérdést. Valaki szeretne hozzászólni? Az egyik probléma, amelyel találkozunk az értékelések során, az az, hogy hogyan lehet a kiváló kutatásokat a régiók közötti szakadékok leszámolásával összekötni. Impliciten ez is előkerült a különböző hozzászólásokban. Az egyik lehetőség az az, hogy a véleménybe beletesszük azt, hogy hogy kiváló kutatókat kell támogatni bizonyos területeken, de a kutatásoknak az eredményét vissza kell adni a társadalomnak és más kutatóknak is, hogy több mindenkit belevonhassunk e, a projektek eredményébe. Így lehet a földrajzi eloszlást, illetve a kutatások támogatását is elérni, és a fejlődő és a kevésbé fejlett a kutatói központok között egyensúlyt teremteni. Köszönöm. Kudvicka asszony. Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna az utolsó felszólalásra én is reflektálni. Nem szabad a létező projektekbe belevinni ezeket a nemi kritériumokat, nem szabad ezeket összekeverni. A nemi kritérium, illetve a, a részvevők számának növelése, az két külön dolog. Hogyha több részvevőt vonunk be a projektbe, az nem szabad, hogy a minőség romlásához vezessen hogyha ezt megtesszük, akkor a projektek értékelésére úgy fog sor kerülni, hogy ennek az alapja mindig a kiválóság lesz. De a kiválósági építések, kiválósági központok építése esetén több érdekes eszköz lesz majd a következő keretprogramban. Mi ennek az eredménye? Az, hogy a tehetséges tudósok, akik a mondjuk úgy kevésbé fejlett országokból származnak, részt vehetnek nagyra törő tudományos projektekben, amelyek rendkívül fontosak a tudomány történetében. Ne felejtsük el, hogy együtt hat ország 68%-át kapta az alapoknak a Horizont 2020-ból. Ez jó, mert a projekteknek a tudósai, ők voltak a legjobbak, de ez nem jelenti azt, hogy korlátoznunk kellene az új eszközök építésére vonatkozó lehetőségeket, azon eszközökét, amelyekkel fiatal, főleg fiatal tudósokat tudunk bevonni a projektekbe akik mondjuk kevésbé agresszívak, mondjuk így, ugyanis nem csak hat országban vannak ö, tehetségek. Nagyon köszönöm, nekem is lenne egy kérdésem, méghozzá az ön nyilatkozatával kapcsolatban, az Open Access-el nyílt hozzáféréssel kapcsolatban. Azt mondtuk, hogy kísérleti projektet hajtottunk végre, az Open Access vagy Open Science projekt keretében. Ugyanis az a cél, hogy minden mindenki számára elérhető és hozzáférhető legyen. De az a problémánk, hogy hogy a partnereink, KKV-k vagy nagyvállalatok, az az érdekük, hogy ne legyen elérhető minden ingyenesen. Úgyhogy látjuk, hogy a kísérleti projektnek mi az eredménye. Infrastruktúra. Ami az infrastruktúrát illeti, szeretném tudni, hogy mik, milyen értékeléseket láthatunk a nyílt felhő, az Open Cloud tekintetében. Szeretnénk tudni, hogy hogyan lehet leginkább nyílt és leginkább zárt lenni. Ez kérdés? Válaszolni. Ami a tevékenységeinket illeti. Emlékszik nyilván a ciprusi e, eseményre. Én ezt is nagyon támogattam, ezek fantasztikus projektek, de ez mind a Horizont 2020-ban van benne. Szerintem nem szabad, hogy legyen földrajzi kritérium ami pedig a tevékenységek kiszélesítését illeti, ezeket a projekteket csak a kiválóság alapján választjuk ki. Ezt tehát tudjuk az Európai Unió versenyképességét támogatni. Ami a nyílt hozzáférést illeti, hogy válaszoljak itt az egyik felvetre, általánosságban a nyílt adatokban mindenki, nyílt adatokra vonatkozó projektekben mindenki szívesen megosztja az adatokat, a jelentkezők 60%-a de sok olyan KKV van, amely jó, megvannak a jó okaik, hogy miért nem akarják megosztani az adataikat. Azért, mert ezek az ő értékeik, ez így tudnak versenyképesek lenni. Szeretnénk egy Open Science Cloud Mm, csúcsot szervezni, ahol meg tudjuk vizsgálni, hogy az adatot hogyan lehet mm, Európában tárolni és elérhetővé tenni. Fontos, hogy csak Európában tároljuk ezeket az adatokat. Nagyon köszönöm, rendkívül érdekes ez az eszmecsere. Fontos ez a téma, azt érezzük, hogy felelősek vagyunk mi, mint ITRE szakbizottság az egész projektért. Nincs más olyan szakbizottság, amely ezzel foglalkozna. Kebedon Luiz asszony. Egy kérdésem lenne a bizottságtól érkezett kollégához. Ami a köz és a magán kapcsolatot illeti, itt közpénzek is átkerülnek a kutatáshoz, akkor is, hogyha azt magánintézetek végzik. Vannak bizonyos területek, és ez például a gyógyszerekhez való hozzáférésnél, vagy az egészségügyben lehet látni, hogy amikor a közpénz jelentős mértékben belefolyik egy célterületbe, akkor hogyan lehet biztosítani, hogy ez ahhoz vezet, hogy a teljes népesség hozzáfér ahhoz, amit a kutatással végül létrehozunk. Tehát ezt szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy hogyan próbálja ezt majd megoldani. Very much. Thank you, Director General. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm a főigazgatónak, köszönöm a tudósoknak, köszönöm a kollégáknak. Rendkívül fontos volt ez az eszmecsere. Nincs sok ilyen lehetőségünk itt az ITRE bizottságban. A módosítókat Szóval március 31-ig várjuk, egy fontos téma számunkra. Um, április 24-25-én vizsgáljuk a módosítókat, itt már több időnk lesz erre, sokkal több, mint most. Sokkal több idő lesz majd az eszmecserére. Legalább 20 perc. Még mit tudnánk lenni sokáig, majd másfél órát szánunk az eszmecserére, ugyanis tényleg nagyon-nagyon fontos ez a téma az ITRE szakbizottság számára. Senki más nem foglalkozik ezzel a témával, csak mi, úgyhogy ez nagyon fontos. Köszönöm, még egyszer köszönöm a tudósoknak, hogy itt voltak velünk, köszönjük a szakértőknek, köszönjük önnek is, főigazgató úr. Most pedig folytatjuk az utolsó napi rendi pontunkkal, visszajelzés a folyamatban lévő tárgyalásokról, a gázellátás biztonsága. Ez az én témám, kérem maradjanak velem még egy pár percig, Eller úr. Amilyen módosítókat illeti, azt szeretném kérdezni, hogy a szabályokról készítünk egy jelentést, mert hogyha nem, akkor a módosítókat a Horizont 2020-ra is ki kell terjeszteni. A koordinátorok az ITRE-ben foglalkoznak ezzel, ez csak a mi témánk. Értem, de hogyha nem lesz szabályra vonatkozó véleményünk, akkor módosítanunk kell majd az erre vonatkozó témákat is. Nem lesz erre időnk. Nem lesz erre időnk, de persze a koordinátoroktól függ minden. Ők határozzák meg, hogy mi legyen a véleményben. Úgyhogy biztos szabályokat is, eljárási szabályokat is bele kell ebbe vennünk. Tehát a módosító Katka Bezaruiz asszony gyűjti. Szeretne felszólalni? Por mi, por mi parte no ningún... A magam részéről nincs azzal semmi probléma, hogy ezek is ide kerüljenek be, mert szerintem nehéz lenne erről még egy jelentést írni, és azt hiszem, hogy erről szükséges beszélni. És a főigazgató szeretném, hogyha válaszolna arra a kérdésre, amit az előbb feltettem. Tehát minden módosítót ide lehet benyújtani. Az utolsó pont a gázellátással kapcsolatos válasz. Az ITRE a tárgyalási felhatalmazást már október 13-án elfogadta. Február 1-én a tanács is aláírta ezt, és hadd mondjam el nagyon röviden, hogy a tanács meglehetősen felhigította a mi javaslatunkat, ami nagyon erőteljes és egyértelmű volt, és ugyanazt az álláspontot foglaltuk el, mint a bizottság. Tehát egy regionális megközelítést alkalmaztunk, és volt benne még néhány fontos kérdés a szolidaritásról a gázellátásban, és voltak még más olyan kérdések is, amik az értesítéshez kapcsolódtak egyes Európai Bizottsági szerződésekhez, illetve az Európai Energia Unióhoz. Nagyon fontos volt, hogy a tanácssal együttműködjünk ebben, és elmondhatjuk, hogy néhány nagyon jelentős nehézséget tapasztaltunk, konkrétabban azt, hogy hogyan tudjuk megoldani regionális szinten a koordinációt. Ez a nemzeti szint fölött van, és nagyobb biztonságot teremt a tagállamoknak és az egész Európai Uniónak. És az sem volt világos, hogy hogyan lehet az Európai Bizottságot bevonni ebbe a tevékenységbe. És természetesen az értesítések esetén is még vitázunk a bizottsággal, meglehetősen hevesen. A szolidaritást illetően azt szeretnénk, hogyha az Európai Parlament nagyon fontosnak érzi ezt a témát, és hogy a szolidaritás alatt ne csak magáról az érzésről beszéljünk, hanem a tagállamok közötti valódi kilátásról is. Tehát van itt néhány problémánk azzal, hogy hogyan győzzük meg erről a tanácsot. Ha nem fejezzük be ezt a munkát hétfőn, március 27-én, akkor nagyon nehezen tudjuk ezt április vége előtt befejezni. Tehát itt meglehetős nagy feszültségek fognak a tárgyalásunkra nehezedni. Ez tehát az utolsó napi rendi pontunk. Ha jól tudom, akkor szeretne ön válaszolni Kebezor asszonynak, ugye? Parancsoljon akkor. Köszönöm szépen. Kabezon asszony azt hiszem az egyik legfontosabb elem a nagyvállalatokkal való kapcsolat, különösen a közmagántársulások esetén. A kihívás az, hogy ezek vonzóak legyenek az ipar számára, de hogy a kihívásokkal is közben szembesüljünk. Volt például egy olyan közmagántársulás, ahol nagy gyógyszercégek vettek részt, de a prioritások nem feltétlen egyeztek a két esetben. Tehát a WHO prioritások nem mindig egyeznek azzal, amit a vállalatok szeretnének. Tehát az a fontos, hogy a közjót tartsuk szem előtt, és ne csak a kereskedelmi prioritások uralkodjanak. Tehát egy nagyon törékeny egyensúlyt kell itt létrehozni, amit csak tárgyalással lehet kialakítani másodszor pedig, amit az ebola válság alatt tapasztaltunk, tehát hogy az ipar részvételével közmagántársulások keretében sikerült a vakcinát kifejleszteni. Köszönjük szépen, a tolmások mindjárt itt hagynak bennünket, ezért sietnünk kell. Április 1-én egy, még egy ülés lesz az ITRE szakbizottság, tehát április 3-án Strasbourgban este fogunk találkozni, este hétkor. kor vagy 8.30-kor, ezt még nem döntöttük el. Mert szavaznunk kell az FC2-ről, és ez mindenképpen szükséges, hogy erről szavazzunk. Tehát április 3-án Strasbourgban, este 7-kor, vagy este fél 9-kor. Lehet, hogy csak egy fél órás, 40 perces ülés lesz, nem lesz egy nagyon bonyolult szavazás. De nagyon fontos kiemelni azt, hogy lesz még egy ülésünk, ezért mondom ezt el. Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó, hogy ezt a vitát le tudtuk folytatni, és teljesen kihasználtuk a rendelkezésünkre álló időt. Az elnök kedvesen megköszöni a tolmácsok munkáját, már tegnap óta dolgoznak a tolmácsok is, és köszönöm szépen a kollégáknak is a részvételt. A következő találkozónk Strasbourgban lesz. Köszönöm.